So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Wir haben ein ganz junges Mitglied. Kedves Hölgyeim és Uram, üdvözlöm Önöket a mai délutáni ülésünkön. Itt van egy kollégánk, aki nemrégiben apa lett. Üdvözlöm őt, üdvözlöm őt a kisbabával együtt, amíg eh, eh, csendes a baba, addig maradhat, de hogyha kicsit hangosabb lesz, akkor majd ki kell vinni. A rendel kapcsolatban kérdezném, hogy van-e bármilyen fajta megjegyzésük, ha nincs, akkor folytatom az elnöki közleménnyel, illetve ezt majd később fogom megtartani. Hármas pont a jegyzőkönyvek elfogadása. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen fajta megjegyzés, akkor az ülés végéig, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A négyes pontot érünk rá, üdvözöljük a klíma tevékenységekkel megbízott biztost, Koni Hédegárdot, üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. A meghallgatáson is találkoztunk már, és azóta néhány hónap eltelt, és egy olyan témával foglalkozik ön, amely nagyon fontos a szakbizottságunk számára. Január 31-én az ENSZ képviselői is ígéreteket tettek, illetve administratív szinten Bonnban és találkoztak már a szakértők, júniusban is lesz a konferencia Bonnban majd, és természetesen nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió mit tesz, mit ígér, milyen pénzügyi ígéreteket tesz, de mindemellett nagyon fontos a klímavédelem, kapcsán az, hogy a különböző klímára káros gázokat csökkenteni lehessen. Tehát, ahogy mondtam, üdvözöljük Önt, és azonnal meg is adom önnek a szót, hogy beszámoljon arról, hogy hogyan állnak a dolgok. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide. Mindig ösztönző az, hogy nem csak, hogy előadhatom azt, hogy mi történik, hanem az is jó, hogy meghallgathatom az önök véleményét. Tehát remélem nem lesz túl hosszú a bevezetőm. Szeretném azzal kezdeni, hogy bemutatom az Európai Bizottság 2020-as munkaprogramjának fő elemeit, ezért én felelek. A, ennek alapja a tanács 2020-as stratégiája, amely körű támogatást élvez a parlament által is, és a fő elemeit az Európai Tanács is megerősítette az elmúlt hónapokban. A legfontosabb kezdeményezése a erőforrásokkal megfelelően módon bánó Európai Unió, a alacsony szénfelhasználás, ez a lényege az EU stratégiájának az elkövetkező évtizedekben. Úgy gondolom, ez nagyon fontos, ha jól látom, ha ahogy én látom, szerintem ez nagyon fontos, mert e körül számos tevékenységet lehet megvalósítani. A célunk az az, hogy a gazdasági növekedést leválasszuk az erőforrások felhasználásától, illetve csökkentsük a e, üvegházi gázok kibocsátását, növeljük a versenyképességet, e, munkahelyeket teremtsünk, illetve az energiabiztonságot megvalósítsuk. A meghallgatásokon is elmondtam már, hogy három célt valósítunk meg egyben. Hogyha a klímaváltozással szembenézünk, akkor ugyanakkor szembenézünk az energia biztonság kérdésével, illetve a növekedéssel és a versenyképességgel is. Tehát ez a fő célunk. Úgy gondolom, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni akkor, hogyha ez megvan a politikai akaratunk. És ez egy olyan cél, amelyet el kell érnünk akkor, hogyha Európa szeretné fenntartani a versenyképességét, úgyhogy alacsony szénfelhasználásra törekszik. De egyeteműnek kell lenni, óriási a hajtóerő minden nagy gazdaságban, annak irányába, hogy a jövő zöld gazdaságába fektessenek be. Hadd mondjak egy példát, hogyha figyelembe vesszük a nagy gazdaságélenkítő csomagokat a Kínában, az USA-ban, illetve az EU-ban is, akkor ez nagyon jól mutatja mindezt. Kínában van a legnagyobb zöld befektetési program, 230 milliárd USA dollár értékben, utána következik az USA, itt 80 milliárd dollárt fektetnek be a tiszta energiákba, és az EU-t nézzük, akkor itt a fő államokat, nagy tagállamokat kell nézni, illetve ezek a bizottságot, akkor ez 25 milliárd dollárra jön ki. Tehát körülbelül ennyit lehet számítani. Ezen kívül nagy a verseny is, ezért arra kell törekednünk, hogy erősítsük az innovációt, annak érdekében legjobb, leginkább klímabarát régióvá váljunk a, a világon. Ehhez számos kezdeményezésre szükség van. Ahogyan önök is tudják, éppen közleményt dolgozunk ki azzal kapcsolatban, hogyha 2020-ra 30%-os csökkentést szeretnénk elérni. Látom, már támogatják is ezt egyesek. Itt mindenképpen ehhez az kell, hogy azt láthatjuk, hogy a gazdasági válság csökkentette a kibocsátást, illetve a szén árát is, de ezen új körülmények között a lehető legjobban kell mégis elősegítenünk a fenntartható fejlődést. Ha megnézzük ezt, akkor azt láthatjuk, hogy egy nap alatt nem tudunk döntést hozni, nem is az a célunk, de tudnunk kell azt, hogy ha sokkal ambiciózusabbak lennénk, akkor mit jelentene ez, mennyibe kerülne ez, milyen következményei lennének ennek a különböző szektorokra, és így tovább. Ez a célja a közleményünknek, amelyet ki kívánunk majd adni, még június 11 előtt a környezetvédelmi miniszterek találkozója előtt, illetve a tanács júniusi találkozója előtt. Tudom, hogy önök is értik azt, hogy jelenleg nem tudok nagyon specifikus aratokat felmutatni. Az előzetes eredményei az elemzéseinknek azt mutatják azonban, hogy a 30% technikailag megvalósítható, és gazdaságilag pedig elérhető lenne. Hadd mondjak, hogy hagy utaljak arra, hogy milyen információt fognak majd találni a közleményünkben, hogyha visszatekintünk két évre, amikor döntöttünk az energia és klímacsomagról, akkor úgy becsülték, hogy a 20%-os csökkentésnek a költsége 7 milliárd lesz 2020-ra. Eh, Most már tudjuk, hogy a válság miatt sokkal egyszerűbb lesz, sőt olcsóbb is lesz az, hogy elérjük ezt a 20%-os célt. Úgy gondolják, hogy egyharmada, és ez nagyon óvatos becslés, tehát az lesz, hogy egyharmada lesz olcsóbb, mint ahogy azt két évvel ezelőtt becsültük és a levegő minőséget is figyelembe veszük, akkor a 30% még inkább kivitelezhető. a lényeg az az, hogy ez nem lesz annyira drága az, hogy egy 30%-os csökkentést elérjünk. Most a válság után. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos adat. Ez nem azt jelenti, hogy csak így egy csettintésre 30%-ra tudunk jutni, de fel kell ismerni azt, hogy be tudjuk fektetni ezt a pénzt, és nem, hogy csak 20%-at fogunk ezzel elérni, hanem 30%-at, vagy akár többet is. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ezt a kommunikációban is majd egyetemnek fogjuk fejteni. Hadd hangsúlyozzak még néhány más dolgot. Az elkövetkező hetekben, hónapokban továbbra is intézkedéseket fogunk előterjeszteni, például az LTS-sel e kapcsolatos árverések, ezen kívül lesznek szabad allokációk bizonyos szektorok esetében, ahol a szénszivárgás veszélye fennáll, illetve egy EU felső határt szabunk meg 2013-ra. Tovább tekintünk, akkor a második nagyobb kezdeményezés az az lesz, hogy 2050-re egy alacsony szénfelhasználású társadalommal alakítsuk át az EU-t. Ehhez sok minden kell. Elemeznünk kell azt, hogy hogy hol leszünk például 2030-ban, és így egyfajta sima úton tudunk megvalósítani 2050-ig, és nem lesz az, hogy esetleg túlságosan hirtelen fognak megemelkedni a célok. Az elkövetkező évben is lesz majd egy kommunikációnk, egyértelmű javaslatokat fogunk megfogalmazni a klímavédelemmel kapcsolatban, és ebben benne lesznek bizonyos olyan intézkedésekkel, amelyekkel a különböző politikákat lehet értékelni a klímaváltozás szempontjából. Ezek a kezdeményezések a klímapolitika intézkedései közé tartoznak a bizottságnak, és ezek megfelelnek a 2020-as stratégia elképzeléseinek is. A közlekedésben, az energia területen, illetve az adózás területén is szükség van intézkedésekre. A közlekedés széndiokszid kibocsátásának csökkentése nagyon fontos, főként akkor, hogyha az üvegházi gázok hatását csökkenteni szeretnénk. A ö, klíma főigazgatóság megvizsgálta azt, hogy 2050-re valószínűleg 30%-kal fog nőni a közlekedési szektor által okozott kibocsátás. Tehát a bizottság az Európai Közlekedési Politikai Fehér Könyvében, amelyet majd az év végén fog kiadni, javaslatokat fog, fog előterjeszteni ahhoz, hogy modern, hatékony, illetve környezetbarát legyen a közlekedés Európában. A, bizot, a közlemény nem csak a közlekedéssel fog foglalkozni, hanem a dekarbonizációval általánosságban is. Ugyanakkor a kibocsátás csökkentése a közlekedésbe az egyik legfontosabb feladat, és a meghallgatásomban is megértem azt, hogy számos intézkedést teszek itt. És ennek a pontos tartalmát azonban már csak később fogjuk meghatározni. Ezen kívül ebben az évben megindulnak a következő pénzügyi tervvel kapcsolatos viták is, és remélem, hogy ebben is belekerülnek majd a klímaváltozással kapcsolatos kihívások, illetve ezeket a kihívásokat az európai politikák mindegyikében megpróbáljuk előtérbe helyezni. Engedjék meg, hogy beszéljek két rendeletről, amelyek a széndiokszid kibocsátással foglalkoznak. A teherautókkal foglalkozó rendeletek és nagyon fontosak ebből a szempontból. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor így 5%-a lehet csökkenteni a kibocsátásokat bizonyos szektorokban. Tudom, hogy feltettek kérdéseket az a kapcsolatban is, hogy mennyire betartatóak a határidők 2014-16, illetve 2020 esetében. Erről már beszéltem néhányukkal Strasbourgban a múlt héten, és igen, ezek a célkörözések ambiciózusak, de mindenképpen hiszünk abban, hogy ezek fenntarthatóak is a gyártók számára. Nem ajánlottuk volna ezeket, hogyha nem lennék meggyőződve arról, hogy ezek megvalósíthatóak, és ezt nem csak légből kapott javaslatokról van szó, hanem ezek elemzéseken alapulnak. Ez a rendelet mindenképpen az európai piac lang, ö, versenyképességét is elő fogja segíteni, és növeli az üzemanyag felhasználás hatékonyságát is. Ez jó lehetőség arra, hogy az európai gyártók megragadják ezt a lehetőséget, és minden egyes új teherautó tulajdonásának körülbelül 2000 eurót fogunk így megtakarítani az üzemanyag felhasználás kapcsán a teljes élettartam alatt. A bevezetés két éve alatt, 2014-16 alatt, és ne felejtsük el, hogy már 2007 óta tudunk erről, hogy ez be fog következni, e, tehát ez a határidő e, figyelembe veszi azt is, hogy az iparnak igazadnia kell az új rendelethez. A 2020-as e, időpont igazából tervezési lehetőséget ad a gyártóknak egy évtizedre előre. Az elemzések azt mutatják, hogy ez mind elérhető és költséghatékony is. Az iparág aggodalmaival foglalkozni fogunk a 2013-as elemzés után. Összefoglalva, ez a rendelet mind megvalósta, mind pedig szükséges is, és úgy gondolom, hogy a parlament, illetve ez a bizottság is megfelelőnek tartja majd ezt. Ha már a járműveknél tartunk, akkor el fogom mondani, hogy a bizottság holnap ad ki egy közleményt az Európai Tiszta és Energiahatékony Járművek Stratégiájáról. Tajáni biztos úr fog ezzel foglalkozni, és a nehéz teher járművek is belekerültek ebbe a stratégiába, és itt is majd figyelembe vesszük az üvegházi gázok kibocsátás csökkentését. Hadd mondjak néhány dolgot végezetül a nemzetközi tárgyalásokról, erre még visszatérhetünk, akár részletesebben is. Barózó úr március elején megkért arra, hogy foglalkozzak ezzel, találkoztam a Mexika, mexikói Maldiv szigeteki USA beli Afrikai Uniós, illetve bangladesi képviselőkkel, de el kell mondjam, hogy az elmúlt hónapban volt egy videokonferencia, és azt láttam ennek kapcsán, hogy a mi stratégiánkat világszerte elfogadják. És hadd hangsúlyozzam azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehetünk ambiciózusak, de nagyon sok dolog van, eh, amelyről eh, Cancunban döntenünk kell. De mindenképpen lesz egy kihívás, ez pedig az az, hogyan tudunk kötelező érvényű, jogagilag kötelező érvényű keretet létrehozni. Ahogy tudjuk, az Európai Unió nem jelenti a problémát itt, mi aláírtuk Tokiót, elfogadtuk eh, Tokiót, nem nálunk van a probléma, de meg kell nézni, hogy a többi fővárosból milyen jelzések érkeznek. Most már a tartalomra kell koncentrálni, illetve akkor sokkal könnyebb lesz megállapodni majd. Tehát itt tartunk most, és Bondban valóban találkozni fogunk június végén, tárgyalói szinten. Következő vasárnap és hétfőn a miniszterek fognak találkozni első alkalommal, szélesebb körben, és mindenkit arra kérnék, hogy a lényegre koncentráljunk majd, és nem pedig az eljárásokra, folyamatokra, mert jelenleg erre lenne szükség a tárgyalások kapcsán. Köszönöm elnök! Elnök, köszönöm szépen Hédegárd biztos asszonynak, köszönöm a bevezetőjét a klímaváltozással kapcsolatban. Karl Schlöter junior tett néhány megjegyzést. Nem tudjuk értelmezni még, hogy igen, nem, vagy tartózkodás volt. Egyértelmű igent mondott a 30%-nál, de a többi, ha meg kell majd kérdezni, hogy mire is gondolt itt a többi megjegyzése kapcsán. Hallhattuk azt, hogy mit tervez a bizottság de nem mondott semmit sem a klímaváltozás finanszírozását illetően, a két milliárd, amelyet az Európai Unió felajánlott, mi ezzel a cél, hogyan kívánja az Európai Bizottság ezt koordinálni, és Cancún előtt egy megfelelő jelzést kellene adni a felüldő országok irányába is. Strasbourg után a múlt héten, csütörtökön egy csoportunk még foglalkozott a könnyű járművekkel. Egész délután beszéltünk erről, illetve arról, hogy mennyire megvalósítható ez, mennyire lehet megvalósítani a tiszta járműveket. És Martin Kellen nincs itt, ő a jelentés készítőnk, de majd ő fog erről jelenteni nekünk. Nagyon sokan kívánnak hozzászólni, egy órára rendelkezésünkre, ennyi időnk van. Richard Zéba lesz az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött ide körünkbe ma. A bevezetősünkben említette már a mainstreaminget a klímaváltozással kapcsolatban, hogy minden politikában ezt előtérbe kívánják helyezni. Hogyan képzeli -e ezt konkrétan? Beszélte már a biztos kollégáival erről, volt-e valamilyen vita? vagy ez csak technikai szinten működik? Vannak úgynevezett klímaváltozási ügynökök, akik a politika minden területén odafigyelnek erre a témára. Főként a közlekedés területen, például a vulkán kitörés kapcsán több mint 20 ezer járat maradt ki, és sokkal többen keltek útra autóval, tehát valamit mindenképpen tenni kell majd ezen a területen is. A következő kérdésem az energiára vonatkozik. A fenntartható energiák elősegítése kapcsán a hagyományos energiák helyett az megújuló energiaforrásokat kellene alkalmazni. Lehet, hogy egy hálózatot kellene létrehozni, ahol például vízerővel lehetne energiát adni, és így lehetne megújuló energiaforrásokat is felhasználni. Említette a költségvetést is, Tudjuk, hogy nagyon szűkösek a költségvetések Európa szerte, és az Európai Unió is sokat tett annak érdekében, hogy a pénzügyi ígéreteknek megfeleljen. Van elképzelés azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt finanszírozni, és mi a helyzet a gyors finanszírozással, és a költségvetési kollégájával beszélte már erről. Köszönöm, elnök. Linda McEwen. Yes, thank you, Chair. Thank Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk újra. Két dolgot szeretnék mondani. Az első a számokra vonatkozik, amit, amiket említett a zöld befektetések, az energia, az innováció vonatkozásában. Nem igazán értettem, hogy mennyi volt Kínával kapcsolatban ez a szám az Egyesült Államok 80 milliárd, és az Európai Unió. Nyilván Kínával kapcsolatban a lakosság arányában várunk el eredményeket, mert óriási ez az ország, és óriási a különbség is az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatban. De hogyan lehetne tovább részletezni a számokat, hogy Kína, az Egyesült Államok mennyit fektet be, mennyit nem fektet be, és mi a különbség a világ többi részéhez hasonlítva? A második az innováció, a befektetés. Ez nagyon fontos lesz nagyon sok vállalat számára. És mi a helyzet az összehasonlítással, a benchmarkinggal, illetve a konzultációval? mikor várhatóak ezek a bizottságtól? Köszönöm szépen. Chris Davis, köszönöm szépen. Valószínűleg nem lát, látta még az eredményeket, de a új autó kibocsitása tavaly 6%-kal csökkent átlagosan. Ez pedig jóval jobb eredmény, mint a célok, amelyet a korábbi kormány kitűzött elénk. Folyik a lobbizás, hogy mit nem csinálunk, és mit kellene még csinálnunk. Nem vagyok igazán meggyőződve arról, hogy a célok eléggé ambíciózusak túlságosan ö, ö, az értékesítés kerül előtérbe, hogy mennyit adunk el, pedig mást kellene előtérbe helyezni. Nos, ami a 30%-os célt illeti a kibocsátás csökkentés területén, nyilván óvatosak önök is, és jelezték, hogy gazdasági szempontból ez elképzelhető de hát nem 2007 márciusában vagyunk. Nagyon negatív a tanács hozzáállása ma már. És nem tudom, hogy tudnál nekünk valamit mondani a tanács hangulatáról, már ami az ambiciózus terveket illeti, a CO2 kibocsátás csökkentését illetően. Ami pedig az LTS-t e illeti, hát ez csak fél siker, remélhetőleg majd csökkenti a karbon kibocsátást, főleg a szigetelés vonatkozásában. De nem támogatja az alacsony karbontartalmú technológiákat. Úgyhogy a bizottság valamilyen más intézkedés csomagot próbálna bevezetni a technológiák támogatására? Vagy csak a piaci mechanizmusokat favorizálja? Egy példát szeretnék ö, csak említeni ö, az irányelvből. A jogalkotás segítségével általános szabályként el kell érnünk a célokat, de az irányelvben, a 9-es cikk értelmében a tagállamok nemzeti szinten a az erőművekben nem lehet meghatározott szabályozókat bevezetni. Hogyan lehetne viszont ezt elérni abban az esetben, ha úgy érzik, hogy ezzel az eszközzel elérhető a karbon kibocsátás csökkentése? Köszönöm szépen. Szatuhaszi tesztel még kérdés, mielőtt a biztos azt, hogy válaszolna. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztosnak, hogy eljött hozzánk. Az én kérdésem is a mínusz 30 százalékos célhoz kapcsolódik. Elmagyarázta, hogy a bizottság pillanatnyilag hogyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, de mindannyian tudjuk, hogy a kibocsátási célok mást és mást jelenthetnek, attól függően, hogy milyen hézagok vannak, és milyen fajta hézag oka a jogszabályokban. Meg tudna minket nyugtatni azzal kapcsolatban, hogy a mínusz 30% valós mínusz 30%-ot jelent, ami pedig azt jelenti, hogy nincsenek hézagok, nincsenek trükkök, például kreatív elszámolás, stb. stb. Úgyhogy egészen pontosan mit is értenek a mínusz 30% alatt? Van egy másik kérdésem is, ugyanehhez kapcsolódóan. Ahogy ön is nagyon jól tudja, a parlament kijelentette, hogy az EU-nak a 20%-os energia hatékonysági célt kötelezően kell, hogy kezelje. Ön hogyan kapcsolja ezt a mínusz 30%-os célhoz? Végül pedig azt szeretném mondani, hogy a tagállamok 7,2 milliárd eurót, vagyis 2,4 milliárdot az idén erre kívánnak költeni. Nyilván ez nem nagyon nem a legfontosabb prioritása a bizottságnak, de szeretném tudni, hogy mit kíván tenni a bizottság, hogyha majd beindul ez a pénzforrás? Mert ugye az EU éghajlatpolitikájának az egyik legfontosabb pontja a szava hihetőség. Thank you very much. I can... Köszönöm szépen. Az utolsóval kezdeném a kérdések sorában, ami a finanszírozás gyors beindítását illeti. Tökéletesen egyetértek, hogy alapvetően fontos a fejlőtt országok szavahihetősége szempontjából, hogy a kopenhágai ígéreteket be is tartsuk. Nem pedig valamikor messze a távoli jövőben, ezért hívják gyors finanszírozásnak. Hétfőn össze is ültünk, és május végén, június elején tárgyalunk annak érdekében, hogy kialakuljon a megfelelő helyzet, hogy aztán ugye márciusban nagyon gyorsan megszedtek a konklúziók a tanácsülésen, a háromszor 2,4 milliárdot rendelkezésre bocsátjuk, még pedig gyorsan. De azt is tudjuk, hogy egy dolog még lóg a levegőben, nevezetesen az, hogy ebből az összegből mennyi lesz az új és kiegészítő összeg. Vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy hát ez eléggé elméleti dolog. A fejlődő országok számára viszont ez igenis politikai kérdés. Úgyhogy ugye másképp fogalmazott, de nyilván a kérdés az, hogy a nemzeti költségvetésekből hogyan lehet majd nemzeti alapokat, pénzügyi alapokat felszabadítani ez alatt az elkövetkezendő időszak alatt. Nos, én a következőképpen látom a helyzetet. Minél több az új összeg, annál nagyobb ennek a politikai hatása. De másképp is fogalmazhatunk, hogyha a végén a fejlett országok 30 milliárd amerikai dollárt rendelkezésre bocsátanak az elkövetkezendő időszakban, de tulajdonképpen ez csak egy újra felhasznált összeg, akkor mi lesz? Úgyhogy nagyon fontos, hogy tényleg minden egyes tagállam jól meggondolja, hogy mit ajánl fel. A 3x50 millió euró, ugye a bizottsági hozzájárulás, ez tényleg új pénz, már benne van a költségvetésbe 2010-re és 2011-re is. Úgyhogy ez tényleg politikai elkötelezettség. Igen, nagyon fontos Európa számára, hogy az ígéretünket betartsuk, de a tárgyalások szempontjából is nagyon fontos, hogy a fejlett országok is betartsák ígéreteiket. Úgyhogy ezért próbáljuk a kollégákat is erre ösztönözni. A mainstreaming is felvetődött Relatíve röviden tudok válaszolni erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy nagyon sok kisebb és nagyobb lélegzetű dolog keretén belül a bizottság úgy érzi, hogy ugye nem csak az éghajlati vagy a környezetvédelmi biztos kötelezi a 2020-as stratégiában foglalt program, és a múlt héten összeültek a bizottsági csoportok is. Nagyon örülök, hogy ez így történt. Mert mindig is ez lesz a gyakorlat ezen túl. Nem csak egy jogszabályt hozunk majd, hanem igenis összeülünk a kollégákkal és egyeztetünk. Mindenkinek tudnia kell, hogy így kell eljárnunk. Linda McEwen a számokról kérdezett, hogy lehetne még jobban felosztani ezeket a számokat, de lényegében az arányokat említettem, mondtam, hogy Kínára mekkora összeg vonatkozik, aztán azt is mondtam, az ugye föl lehet még bontani arra, hogy ebből mennyi az energiára vonatkozó, de én nem ezt akartam mondani, csak rá akartam mutatni arra, hogy ha hisszük azt, hogy a világ többi része, és azok is, akik a akikkel versenyeznünk kell, gyakorlatilag holdponton vannak, hát nagyot tévedünk, mert egyáltalán nem így van. Tehát csak az arányokat szerettem volna érzékeltetni, hogy mivel kell szembenéznünk az elkövetkezendő évek során. Tehát a viszonyítás célja az, hogy valamit elérjünk az év előtt, és biztosíthatom önöket arról, hogy igen széles körül a konzultáció, de hát mondhatnám úgy is, hogy velünk konzultálnak az emberek rendkívül széles körülön, ez rendkívül fontos, és pillanatnyilag ez nagyon sok erőfeszítésünket leköti. Közülünk voltak olyanok, akik nagyon sokat harcoltak azért, hogy mondjuk százszerzelékos legyen az árverés. De politikai kompromisszumot kötöttünk, és gyakorlatilag ennek eredményét láthatjuk itt az viszonyításokban, de hát ez nem úgy van, mint a tündérmesékben, rendkívül komplikált, és ellentmondásos lesz ez a feladat, de hát végül is a kormány fők úgy döntöttek, hogy így kell lennie, tehát így kell eljárnunk. Chris Davis. Igen, egyetértek a gépkocsipar mindig ö, panaszkodik, ez lehetetlenség, mondják, és aztán a végén kiderül, hogy sokkal könnyebb volt, mint amilyenek gondoltak, és nem is került annyiba, mint amennyire gondolták. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lobbizzanak az iparákban. Annyi példa áll ugyanis előttünk, hogy sokkal egyszerűbb az eredmény elérése, hogyha az ember tudja, hogy hova akar menni, és az iparág is támogatja. Krisztivisznek teljesen igaza van persze, Nyilván nem 2007-ben élünk már, és talán más az akarat is. De abban az értelemben sem 2007-et írunk, hogy a versenytársaink is egészen másképp járnak el, úgyhogy másképp kell nekünk is gondolkodnunk. Ön is említette, hogy más eszközöket is vizsgálunk, nem csak az LTS-t. E Nyilván több eszközre is van szükségünk, de nyilván nagyon nehéz egy olyan rendszert megtalálni, ami a végén ugyanilyen eredményt ér el. Nyilván erre is alapozunk, de a végén lehet, hogy lesznek más megoldások is, mint például az energiaadó, vagy valami más megoldás, ami kiegészítheti ezt. Végezetül említette a kibocsátási teljesítményi normákat, azt hiszem, az energia teljesítmény normákat az erőművek esetében más is felvetette, de még most vagyunk a kezdeti stádiumban ebben a témában, és megpróbálunk itt is közös európai szintű megoldást találni. Hessi utolsó kérdése a 30%-ra, illetve a hézagokra vonatkozott. Megpróbáljuk ezeket a hézagokat felderíteni a következő kommunikációnkban, gyakorlatilag ugyanez az eredmény, de igazándiból az Európai Uniónak kell megtalálni azt a politikát, és Kopenhágában sajnos nem volt egységes az álláspontunk. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel még foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, a következő hozzászóló François Gostet. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Számos útmutatást adott az imént, és fel is jegyeztem, hogy valamennyi megoldás megvizsgálásra kerül európai szinten. Végül is két csapás irányba hatnak, egyrészt európai, másrészt a nemzetközi szintéren. Kopenhága után már említette április 14-én a meghallgatáskor is. A kérdés, hogy Európa hogyan tud igazán tovább élni Kopenhága után? Milyen orientációkat lát az elkövetkezendő időszakokra egészen Cancunig? Beszéltünk az Egyesült Államok magatartásáról. Kína úgy, történ, úgy tűnik, hogy mégiscsak hoz saját maga számára döntéseket de hogy áll mégis az intézkedések megvalósításával, hogy szélhatékonyabb legyen? Azt is tudjuk, hogy van egy voluntarizmus a környezetvédelmi miniszter részéről Indiában, de ez csak egy látszat, vagy úgy érzi -e, hogy valóban van valódi akarat is. Továbbá az unión belül az önküzdelme már egy kicsit említette ugyanezt, az arra is irányul le, hogy a beruházások előnyt élvezzenek, hogyha innovációt tartalmaznak, tehát a klímapolitika és az iparpolitikát összekapcsoljuk, egyik nem mehet a másik nélkül. Tehát szeretném, hogyha elmondaná, hogy milyen érze, és milyen, hogy érzi, hogy még nagyobb követelményekkel kellene fellépni parlamentünknek, hogy támogassa az ön fellépését, tehát ezt szeretném megtudni, illetve amikor ön azt mondja, hogy hála a válságnak könnyebben lehet elérni a 30%-os széncsökkentést, de nem szeretnénk ugyanakkor válságban maradni. Ugye mindent meg elkövetünk azért, hogy kilábaljunk a válságból minél előbb ráadásul, akkor viszont lehet, hogy nehezebb lesz a mínusz 30%-ot tartani. Tehát ezek a kérdések mind forognak az ember fejében. Milyen válaszokat tudna erre adni, hogy egy kicsit világosabban lássuk a dolgokat? Köszönöm. Köszönöm, Dani Jorgen. Thank you and, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm biztos asszony a tájékoztatóját. Két kérdésem van. Az egyik ahhoz az elemzéshez kapcsolódik, amit ön említett, hogy a 20% helyett a, a 30%-kal csökkentsük a kibocsátásokat célként ez az elemzés ugyanakkor bizonyos problémákat is jelent. Ön is említette, nagyon gyakran a költségek ettől megnövekednek. Ha viszont nem ez történik, akkor meg majdnem mindig az a helyzet, hogy alulbecsüljük az ebből származó előnyöket, mert hogyan mérjük? A költségeket könnyű mérni viszonylag, még az energiaköltséget is, de sokkal nehezebb ennél az előnyöket mérni. És hogyan számolják ki ezeket? Másik kérdés, hogy hogyan számolják ki azt, hogyha egy ipart avra ösztönöznek, hogy innováljon. Ezt hogy lehet kiszámítani? Én nagyon gyakran arra próbáljuk, hogy az ipart rákényszeríteni, hogy innovációs tevékenységet folytasson, és vannak olyan iparágak, amik sosem innoválnának, hogyha nem kényszerítenénk őket erre, de nem szorítanánk rá. Tehát én attól tartok, hogy van egy olyan elemzés, ami nyilván azt mutatja, hogy ezt mind el lehet érni, csak éppen azt nem mutatja, hogy eh, milyenek az igazi hatása, és eh, hogy ettől aztán majd a jövőben nagyon, eh, nagyon versenyképesek legyszünk. Hogyan gondolja ön ezeket az elemeket beépíteni az elemzésbe. A második kérdésem az pedig a Chris Davis kérdéséhez kapcsolódik, nem tudtam, hogy végül is részletesen megválaszolta a kérdést, mert ugye Krisz az alternatív intézkedéseket kérdezte. Talán egy minimum árat be lehetne vezetni. Erről volt már szó Kopenhága előtt is, aztán azt mondták, hogy ezt nem lehet. Miközben legtöbben azt mondják, hogy új helyzetben vagyunk jelenleg, akkor miért ne lenne ez az egyik legnagyobb érve az uniónak, hogyha a szénre egy árat vezessenek be. Köszönöm. Péter Líze következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Két pontom lenne. Szeretném kérni önt arra, hogy koordinátor kollégám nak adott válaszát egy kicsit pontosítsa. Először is eh, a megújuló források kapcsán eh, új eh, piaci szabályozásra szükség van. Hogyha ez Günther Oettingernek a dossziéja, akkor közösen megbeszélhetik. Úgy gondolom, hogy a vízerőműveket jól lehet szabályozni, hogyha A második kérdésem a légiközlekedéshez kapcsolódik, mert Kopenhága előtt és a COP15 vezetőjeként nagyon elkötelezett volt, és tudjuk, hogy nagyon nehéz volt a helyzet, és hogy nagyon realisták vagyunk. Azt szeretném kérni, hogy ne csak a légközlekedésre figyeljen a nemzetközi tárgyalásokon, hanem a bilaterális kapcsolatokra is. Az USA-ból kicsit aggasztó híreket kaptunk, de aztán lehet, hogy mégiscsak lesz egyfajta klíma törvény, amely félelme veszi a légiközlekedést, és mi mindig fennáll az a fenyegetés, hogy kapunk ö, ö, pereket, panaszokat. Úgy gondolom, hogy bilaterálisan ezt mindenképpen meg kellene tárgyalni az amerikaiakkal, hogy jó megoldást kapjunk. Szeretném hangsúlyozni azt is, amit Jörgensen kollégám mondott. Szerintem nem bonyolult a helyzet, több ezer előnyvel, amelyet nem lehet kiszábolni de az előnyök, amelyeket ki tudunk számolni az ambiciózus klímavédelemnél, azokat mindenképpen az elemzésbe bele kell építeni. Úgy gondolom, hogy viszonylag könnyű a munkahelyek növekedését belevonni az elemzésbe, nem csak a költségeket, hanem a hasznokat is be lehetne ebbe az elemzésbe vonni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Az USA klímatörvényeinél valóban nem jók a hírek, elhalasztották ezt a témát, nem szavaznak ma erről, továbbra is nyitott a kérdés, hogy mi lesz majd itt a helyzet. Anya Weisgelbe. Igen, pontosan itt folytatnám, mert én is erről szerettem volna beszélni. Hogyha a klímaváltozásért felelős biztost hallom, akkor azt láttam, hogy lelkes, és Európának nagyon ambiciózus céljai vannak, Persze ügyelnünk kell itt a 30%-os célkitűzésre is, de alapvetően ez a célkitűzés 2020-ra 20%-os csökkentés, vagy akár még több is, ez abszolút jogos, de hogyha megnézzük ezt, akkor azt láthatjuk, hogy vannak azért aggodalmak. Büszke voltam akkor, amikor Obamát hallottam, és megtartott az első beszédét a kongresszus előtt, és azt mondta, hogy a klímaváltozás kapcsán oda szeretnék eljutni, ahol Európa tart. Úgy gondolom, hogy nagyon jó a mi jogakotásunk, és Obama is azt mondta, hogy ez lesz egyik legfontosabb pontja a klímaváltozás elleni harc. De most csak reménykedhetünk abban, hogy ugyanennyire erősen fogja folytatni. Ez lenne a kérdésem. Kopenhaga után mi lesz majd a nemzetközi tárgyalásokkal, hiszen a legmagasabb politikai szinten tárgyal Amerikával, hogyha ezt a 30%-os célt tűzzük ki, akkor persze az a kérdés, hogy többiek mit csinálnak, és főként mit csinál az, mit csinál az USA ebben az összefüggésben. Szeretnék még ö, meg, szeretném megköszönni a nagyon konstruktív tárgyalást a múlt héten. Én vagyok a koordinátor ennek a témának az EPP-ben, és szeretném elmondani azt, hogy én ismerem a vitákat a, teher, a teherautók, illetve a járművek esetében, és azt is tudom, hogy az autógyártás egy követelménye az, hogy, hogy megfelelő elemzések legyenek, hiszen tudhatjuk, hogy milyen kompromisszum született, de mégis azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit másfajta keretfeltételeket határozzunk meg. A haszán járműveknél kisebb a darabszám, drágább a gyártást, és ezért azt szeretném elmondani, hogy a jogalkotást úgy kell meghatározni a teherautóknál, hogy legyen ösztönzés az innovációra, és ne csak büntetés legyen. Persze a büntetésekre is szükség van, de a célom az az, hogy az autógyártók elérjék a célt, és valóban esélyük legyen, legyen arra, hogy elérjék a célukat, mert nem jó az, hogyha a büntetéseket kell fizetniük, és ezt elfogadják, és emiatt nem lesz innováció. Szeretném megköszönni azt önnek, hogy kész volt arra, hogy a személygépkocsi jármű esetében is megnézze ezt a helyzetet, hiszen, hiszen az a kérdés, hogy vannak-e megfelelő ösztönzések az autógyártók, főként a beszállítók számára, megvan-e a nagyobb nyomás arra, hogy valóban öko-innovációt hajtsanak végre. Hogyha azt hallom, hogy például az ökoinnovációt nem lehet csökkenteni, még akkor is csak 10%-ban jelenik meg a tesztciklusban, vagy ha azt hallom, hogy ezzel kapcsolatban vannak bürokratikus akadályok, a bizottságnak 12 hónapra van szüksége, amíg elismeri az ökoinnovációt, akkor úgy gondolom, hogy az ösztönzés nem elegendő, és ezért köszönöm önnek azt a készségét, hogy ezt hajlandó megvizsgálni. Még egy dolog, a szuper kreditek nagyon fontosak, hiszen itt is ösztönzéseket kell lennünk, nagyon sok megfelelő haszonjárművőnek kell a piacra kerülnie, és úgy gondolom ezeket a krediteket nem csak 2014-16-ig kellene adni, hanem sokkal tovább is, hiszen speciális kérdésekről van szó. Tehát összességében azt mondanám, hogy ösztönözni kell az innovációt, és nem annyira a szankciókra kellene helyezni a hangsúlyt. De a többiről majd beszéltünk akkor, amikor tényleg megszületik a jogalkotási javaslat. Elnök, köszönöm szépen. Itt lezárom a felszólalók listáját, és megadom a szót euh, még.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 Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani biztos asszonynak a világos fogalmazásért, és amit eddig elmondott. Két kérdésem van. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy ön azt mondta, hogy olcsóbb lesz elérni a ö, céljainkat, körülbelül egy harmada lesz annak az árnak, amire néhány évvel ezelőtt gondolunk. Összefügg ez vajon azzal, hogy sokkal alacsonyabb a termelési szint, mint korábban volt, és gondolja, hogy viszont ez azt is jelenti, hogy kevesebb kevesebbet fektetünk az innovációba. A gazdaság ugye most kezd egy kicsit növekedni, tehát lemaradás van a korábbi elképzelésekhez képest, tehát ez azt is jelenti, hogy nehezebb lesz elérni a célokat. A második kérdésünk az a benchmarkinggel, a küszöbeértékekkel, illetve a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatos. Nagyon erős lobbizás volt, és láttuk, hogy egyes tagállamok ezzel kapcsolatban azt akarták, hogy ne legyen legyen benchmarking az egész például cementtermelésre, hanem mondjuk vegyük a klinker téglát, ami a termelési folyamat felénél hatá- állítható be, és az ipar erre teljesítse a célokat. Én úgy értettem, hogy a bizottság egy nagyon pragmatikus meg- megközelítést akar, és egyes tagállamok és iparágak ez nem nagyon, tehát hogy egy ilyen úgynevezett klinker plusz definíciót hozzunk létre. Szerintem ez egy nagyon veszélyes dolog, átlépünk egy olyan vonalat, a vonalat amit nem kellene átlépni. Vannak olyan hírek, hogy ez megy, ön valóban szembeszáll az iparral és egyes mondjuk úgy, hogy erős tagállamokkal azért, hogy az egész termelési folyamatra vetítsük ezeket, és ne csak egyes részeire? Köszönöm szépen. Mielőtt még a biztos azt válaszolna, már itt a Bliszko. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Pozitívan érintett mindaz, amit eh, ma elmondott, mert körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor legutóbb Strasbourgban tárgyaltam Hidegárd asszonynal, akkor az ön ambíció szintje kicsit más volt, akkor beszéltünk arról, hogy nagyon jó, hogyha nagy ambícióink vannak Cancún előtt, és beszéltünk a 30%-os célról is a szén-dioxid kibocsátás kapcsán, és minden kérdésben, mindezen két kérdésben a biztos hogy nagyon is visszafogottan válaszolt. Azt mondta, hogy lehet, hogy nem lenne az jó, hogyha túlságosan nagy elvárásaink lennének Cancún előtt. A szociáldemokrata frakcióban sokan csalódottak voltunk, mert mindenképpen reményeink voltak. Most azonban más a helyzet, most, ma sokkal kellemesebben csalódtunk, ez jó Cancunnal kapcsolatban is, mindaz, amit hallottunk Hédegárd asszonytól, nagyon jók a nagy elvárások, ez több dinamikát ad, ez ösztönzi az innovációt, az új megoldások keresését. És azt mondta, hogy jó az, hogy ezekkel a pénzekkel, amelyekről már döntöttünk, 30%-os csökkentést tudunk elérni. Hát mi már pontosan ezt mondtuk a kezdet kezdetén. Azóta, amióta találkoztunk önnel a meghallgatáson. Nagyon jó kezdet ez, remélem, hogy nem túlságosan későn lépünk még Cancún előtt, mert ezeket a nagy elvárásokat, a nagy befektetéseket, a kibocsátási ö, ö, csökkentési célok, ö, ezek mind egyértelmű döntésektől ö, függnek. És ehhez természetesen egyértelmű ígéretekre van szükség, még Cancún előtt, annak érdekében, hogy hitelesek legyünk. Ezért azt mondom, hogy minket rendkívül érdekel az, hogy mi fog történni, és kíváncsi vagyok arra, hogy Hidegárd asszonynak sikerül-e ez, hogy valóban sikerül-e a nagy ambiciózus célokat elérni. Tehát egyértelmű nyilatkozatokra van szükség a fejlődő országok irányába is. Egyértelművel kell tenni azt, hogy nem akarjuk a fejlődő országokat cserben hagyni kiotó kapcsán. Mindenképpen a szolidaritás mellett vagyunk, hiszen a Kopenhága utáni Kiotóról szóló vitát mindig is így értettem, hogyha ezen a területen a biztos asszony tud-e valamit tenni, akkor annak nagyon hálásak lennénk. Elnök úr, igen, egy kis dicséretet hallottunk az Európai Unió északi részéről. Tehát kérem válaszolja meg most a felmerült kérdéseket. Köszönöm szépen először is csak nagyon röviden Grosztett asszonynak, aki azt kérte, hogy egyten csak kozmetikálás történik, amikor Kínát esetét vizsgáljuk. Nem hiszem. Egy dolog a nemzetközi tárgyalások, és az, az, hogy ott nagyon lassan mennek a dolgok. Erre még visszatérek. De nem szabad ezt összekeverni, vagy félreérteni, és összekeverni azzal, ami az egyes országokban történik. Igenis, újabb tiszta technológia, technológiákba ruháznak be. Nem a nemzetközi tárgyalások miatt, nem azért, eh, mert mi eh, ezt vagy azt gondolunk róla, hanem a saját gazdaságuk érdekében, a saját szociális jólétük érdekében is szükséges, hogy tisztább megoldásokat találjanak. Tehát úgy gondolom, hogy eh, e tekintetben őszinték. Azt kérdezte, kérték tőlem, hogyha esetleg a pénzügyi válságból gyorsabban lábalunk ki, akkor nem lesz könnyű értékelni azt, hogy mibe kerül ennek vagy annak az e, e, elérése, mert ugye itt mesterségesen alacsonyak a számadatok. Egy dolog az biztos, hogy az elemzést arra fel tudjuk használni, hogy megszerezzük az ismereteket, az előrejelző elemzéseket, és hogy az arányokat meglássuk. Egyetértek önnel, hogy bármilyen számot, amit most megemlítünk, az nem igazán megbízható, mert nem, le, nem lehet kőbevésett számoknak tekinteni, ezek változó célpontok. Egy dolog nagyon fontos, hogy felismerjük, nem nulla eredményű játékról van szó. Egy dolog, hogy a versenytársaink mozdulnak, igenis beruháznak a kutatásba, másképpen végzik a ö, tevékenységeiket, mint ahogy ezt tették 5 évvel, 10 vagy 15 évvel ezelőtt, és ezt nem szabad elfelejteni, hogyha meg akarjuk őrizni élenjáró pozíciónkat. Aztán Jansson képviselő kérdezte, hogy hogyan tudjuk kiszámítani, mibe kerül az, hogyha az ipart rákényszerítjük az innovációra. Itt igen, nagyon igaza van, nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy mi lesz majd a hatása valaminek, ami csak a jövőben valósul meg. Ezt nem igazán lehet bizonyítani. Ugyanakkor másfelől úgy vélem, hogy bár nagyon nehéz e, elemzéseket készíteni, a mégiscsak nagyon valószínűsíthető, hogy ha nem teszünk semmit, miközben a fő versenytársaink nem ö, e, egy helyben állnak, hanem mozdulnak, méghozzá gyorsan, akkor logikailag elvárható, hogy export lehetőségeink és munkahelyeink fognak megszűnni. Kérdezte, hogy vannak-e alternatív intézkedéseink, és említette a minimum árat például a szén vonatkozásában. Tudom, ismerem, hogy viták folytak erről, önök is említették már. Én eléggé bizakodó vagyok a tekintetben, hogy nem csak az alapra, hanem a plafonra is lesz igény. A szén árának a mozgása nem volt olyan nagy, mint az olajár mozgás. Tehát azt mondják egyesek, hogy hát de jó lenne, hogyha lenne egy minimum összeg, mert akkor a tőke ezt figyelembe venni. Ebben nem vagyok igazán biztos, mert ez nem úgy működik. Az olaj esetében senki nem mondja, hogy miért nincs egy minimum ár a szénpiac reagált, úgy reagált, ahogy ez elvárható egy piactól. Ha kisebb a kereslet, a kibocsátás következtében, akkor esik az ár. Ez nem valami titokzatos dolog. Az biztos, hogy adott esetben az árak emelkedhetnek is, most azt látjuk. Tehát itt meg kell nézni hát ugye 10-11, ez attól függ, hogy a piac úgy tűnik, hogy ezt megoldja. Én úgy látom, hogy erre van bizonyíték, hogy a piac képes ezt kezelni, illetve megoldani. Peter Lisa kérdezte a légi közlekedést. Igen, nagyon magas szinten, politikai szinten az Egyesült Államokkal is folyik a konzultáció, valóban probléma van ezen a területen és foglalkozunk ezzel Washingtonban nagyon magas szinten, épp a jelenlegi napokban is. És nagyban egyetértek, hogy meg kéne nézni az, hogy ennek milyen előnyei, társult előnyei vannak, illetve a kommunikáció területén is. Mit jelent az, hogyha mi energiahatékonyabbak vagyunk? Ez azt is jelenti, hogy kevesebb fosszilis üzemanyagot kell importálni. Mit jelent ez az energiabiztonság szempontjából, és így tovább? megemlítette Weisberger azt, hogy az USA-nak a helyzetét is igaza van. Valóban elég izgalmas, ami jelenleg folyik az Egyesült Államokban, és ugye még folyik a küzdelem, hogy ez átmenjen. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy nagyon izgulok, és szerintem van még remény arra, amit Lindsey Graham mondott szombaton, én majd vasárnap tegnap, nem adta fel a reményt szombaton, kihagyott egyrészt a de teljesen világos volt, hogy ezt miért tette, mert azt szeretné, hogy az energia prioritást élvezzen a bevándorlási törvényekhez képest. Ez amerikai belpolitikai kérdés, a mi európai szempontunkból is ez nagyon fontos, hogy továbbra is küzdenek és jelzést adott, hogy igenis az energia törvényt elsődlegesnek tekinti, és át szeretné, őt keresztül szeretné vinni. A világ nem engedheti meg magának azt, hogy az Egyesült Államok ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor az is egy kérdés, hogy az Egyesült Államok hogyan tud ezzel foglalkozni. Aztán kérdezték, hogy a klímatárgyalásokon hogyan fogunk tovább lépni, ez szerintem összefügg azzal, amit a végén hallottunk kérdésként, és erre majd mindjárt visszatérek, ami pedig a tiltásokat illeti. Hát nem igazán tudok most részletekbe menni. Nagyon sok inputot kaptam sokuktól, ezt nagyon köszönöm, ezeket elemezzük. A munkatársaimmal holnap fogok találkozni, meg fogjuk vitatni, de mint miniszter én azt mondanám, hogy először is ott van az Euró 5 a 6 a Demász és Ferhaigen biztosok minden érvet hallottam már, hogy az egész ipar egyszerűen össze fog omlani, megszűnik az ipar, hogyha ilyen ö, típusú jogszabályt hozzunk. Ezt már hallottuk. És úgy gondolom, hogy a legszörnyűségesebb, a legrosszabb dolog az a gyártók szempontjából, hogyha azt csináljuk, hogy azt tesszük, amit ők szeretnének mert akkor nem lesznek elően ambiciózusak, és akkor fognak igazán piacokat veszíteni. Szerintem ez így e, igaz. Karbandi megkérdezte, hogy gondolom-e, hogy kevesebbet fektetünk az innovációba. Száz százalékig egyetértek, ez a, éppen ez a nagy probléma. Ugye van a 20-30 százalékos probléma. Az az ambiciózus program, amit előírtunk, az a kérdés, hogy ez hogyan hat az európai innovációra. A válság következtében képesek voltunk elérni ugyanazt a csökkenést, eh, amit egyébként csak az innovációval értünk volna el. Ez egy komoly kockázat Európa számára, éppen ezért, mondom, a ellenére nem mondjuk azt, hogy ó, hát elértük az eredményt, és, eh, és ne örüljünk, mint hogyha eh, ez, akkor minden rendben lenne, hanem nézzük meg azt, hogy az innovációs képességünket hogyan tudjuk fenntartani. A különböző benchmarkokat, küszöbértékeket, illetve ebben nem akarok belemenni, vannak ilyen-olyan hírek, nagyon fontos, hogy megfelelő adminisztratív irányítási szabácsok legyenek, még akkor is, hogyha a feladat szinte lehetetlen, de megpróbáljuk e, és most nem akarok további részletekbe menni. Az utolsó pont e, pedig köszönöm a kedves szavakért. Nem igazán értem, hogy hogyan teszünk különbséget a március és április között, mert szerintem én ugyanazt mondtam, kivéve, hogy amikor a kommunikációt megtettük március 9-én, akkor még nem tudhattam, hogy a tanács és mások azt fogják mondani, hogy igen, jó, lehet tovább menni a 30%-os csökkenéssel. De nagyon örülök, hogy végül is zöld utat kaptunk, és ami Cancunt illeti, el kell mondani, hogy a stratégia, amit én március elején képviseltem, Cancunra vonatkozóan. Azt mondom, hogy most egy átfogó megközelítés van, amit a legtöbb ország, a legtöbb fél elfogad, és azt mondják, hogy igen, így kell tovább lépnünk, hogyha biztosítani akarjuk az ambícióinknak az elérését Cancunban. Ez a és az utolsó a G7-ekkel kapcsolatban, hogy ők hogyan látnak minket Kiotóhoz képest, igen. Szerintem ez az egyik olyan terület, ahol változtatnunk kell az Európai Unió politikáján. Szerintem kár, hogy szeptemberben a bankokban Európát azzal ö, vádolták, hogy Kyoto tönkre teszi. Én soha nem láttam ebben a logikát, hogy miért kellene minket azzal vádolni, hogy mi ezt tesszük, miközben elfogadtuk kiotót. Természetesen vannak esélyeink, hogyha senki sem akar ö, ott jelen lenni, mert senki sem akarja a Kiotónak a gyenge pontjait kihasználni a fejlődő országoknak, a g és tudniuk kell, hogy nem mi vagyunk, a, nem mi okozunk a problémát Kiotóval kapcsolatban, és semmiféle más alternatívánk nem volt jogilag kötelező megállapodást kell elérni, nek, mások többieknek kell valamit bizonyítaniuk. Én alapvetően ezt mondtam, hogy Európának jobban kell teljesíteni, nem szabad magára vállalnia minden vádat. El, elnök, ez teljesen igaz, és tanultunk is ebből az ENSZ tárgyalások során is. Nem szabad minden hibáztatást magunkra venni. Kezdünk kiszaladni az időből, és még hét hozzászóló van. Szigorúan két-két percet tudok adni, és a válaszainak is rövideknek kell lenni, hogy a következő pontokra is maradjon idő. Tehát két perc, és Korin Lepázs az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Három nagyon gyors kérdésem lenne. Először is van egy válság, bizalmi válság Európában. Nagyon sok állampolgár úgy kételkedik a klímaváltozás fontosságával és az ilyek tanulmányával kapcsolatban. Mit tud tenni annak érdekében, hogy a bizalom helyreálljon? Ez elengedhetetlen az ambiciózus célok elérése érdekében. Második kérdés, gondolja -e, hogy valóban lehet lépni a közúti szállítás területén, miközben az egész gazdasági tevékenységünk arra irányul, hogy ezt erősítse. Például az elkereskedelem, az elektronikus kereskedelem is közúton történik elsősorban. És végezetül még egy kérdés, amiről már volt szó, és ugyanakkor központi jellegű, hogyan lehet meggyőzni az ipart arról, hogy az innováció és a beruházás a zöld tevékenységekbe, amivel elérhetnénk a 30%-ot, az egyben az egyetlen valódi lehetőség arra, hogy újraiparosítsuk Európát, és hogy kilábaljunk a válságból, nem a pénzügyiből, hanem a gazdaságiból. Elnök, köszönöm. Theodoros Klakis. Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Szeretnénk az LTS-re e visszatérni. Azt javasolta, hogy a 30%-os csökkentéssel ö, meg tudunk birkozni. Ha ezt megtesszük, akkor javíthatunk az LTS e jogszabályokon, és főleg a profitokra gondolok itt, mert ugye ezek visszaestek a válságos időszak alatt. Amikor ugye földrajzilag védett területeken ö, próbálunk ö, megjelenni, ö, az újabb fellendülést jelent majd a profit szempontjából. Meg kellene talán ezt a témát is vizsgálnunk legközelebb. Köszönöm szépen. Vittorio Prodi következik. Grazie signor commissario per la sua presenza. Ehm, Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, hogy eljött körünkbe. Holnap New Yorkba utazom, hogy részt vegyek azon az ülésen, ami a benszülött lakosságok helyzetével foglalkozik és ezt össze lehet kötni az erdők védelmével, illetve az erdők megőrzésével kapcsolatos politikákkal. És fontos lenne, hogyha lennének megfelelő forrásaink, méghozzá mielőbb. Bizonyos reményt kell adni a benszülött lakosságoknak, és szerintem rendszer szemléletben kell ezt a problémát kezelni a klímavédelmen belül, és garanciákat kell adni ezeknek a népeknek, hogy megmutassuk, hogy ők maguk is őrzői, védelmezői lehetnek ezeknek a, az erdőknek, és ezzel a biodiversitásokat is megőr, megőrizhetik. A második kérdésem az pedig a Bali deklarációval kapcsolatos, még akkor is, hogyha differenciált. Még nem láttam politikai, komoly politikai javaslatokat ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ugyanakkor úgy gondolom, hogy el kellene kezdeni válaszokat találni, éppen azért, hogy konszenzust érhessünk el globális szinten, amire nagyon nagy szükség van. Köszönöm. Ja, an der Stelle würde ich auch mal fragen. Szeretném megkérdezni azt öntől, hogy a Kocsabambai konferenciát hogyan értékeli a klíma, az igazságosság, hiszen Kocsebámában Pródi kollega témája pontosan ez volt. Itt globális referendumot követeltek a klímaváltozásról, a klímavédelemről, és a Nemzetközi Bíróság előtt szeretnének a klímabűnözéssel is foglalkozni. Itt van Kárl, vagy Judit, először, utána pedig majd Kásleter. Judit. Thank you, Commissioner, and thank you. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Van egy kérdésem, amire vissza szeretnék térni, mert ezt már többször is feltettem önnek. Úgyhogy szeretném, hogyha megoldást találnánk erre. Az éghajlattal kapcsolatos tárgyalások során egy hangon kellene szólalnunk, erre szeretnék visszatolni. Kopenhágában 28-an fogtunk össze, és szeretném, hogyha válaszolna arra a kérdésemre, hogy a meghallgatás során mit szeretne elérni, és exkluzív mandátumot szeretnének -e elérni az Európai Unió számára az éghajlat témában. Ha nem, akkor ez adhok módon megoldható-e Cancúnban. Tehát, hogyan járnak el hogyha nem kapják meg ezt az exkluzív mandátumot, vagy úgy gondolják, hogy nincs már rá szükség, hiszen nem voltak ambiciózus reményeik a tárgyalásokat illetően, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalások eredményét illetően Cancúnban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, úgy döntöttem, hogy sziasztázom a 30%-os kérdés után, de azért volna két kérdésem, illetve a gyermekem szeretett volna sziasztázni. Nos, ami az autók kibocsátását illeti, mikor várható az eredmény? Aztán ott van a repülés. Ennek relatív hatása a kibocsátásokra. 2008. decemberére kellett volna elkészülnie, úgyhogy most mi a helyzet a bizottságban ebben a témában? Köszönöm szépen, Matthias Gordon. Köszönöm szépen, kicsit elkéstem, de Anya Weisgerbe hozzászólása után felbátorodtam, hogy feltegyek én is egy kérdést. A könnyű gépműveket említették, és utaltak itt az Euro 5-6-ra, és ez nem mindenképpen az autogyártás végét jelentette, hanem azt jelentette, hogy költséges, költség semlegesen tudták ezeket a technológiákat bevezetni. És pontosan a válság idején mutatkozott az meg, hogy pont jó időben vezettük be ezeket a kipufogó előírásokat. Ez tervezési, befektetési biztonságot jelentett egyébként. Ami a költségnyomást jelenti a könnyű haszonjárgépműveknél. A könnyű haszongépjárművek mások, mint a ö, személygépkocsik. Igen, itt van egyfajta különbség. Mindenképpen itt költséghatékonyabb módszerekre van szükség a könnyű haszongépjárművek esetén, első megbeszélésükön azt mondtuk, hogy legyen egyfajta sebességkorlátozás a nagyobb haszongépjárművek esetében, és azt mondtuk, hogy találkozunk az ön szolgálatával, és megkérjük önt arra, hogy egy ilyenfajta intézkedést ellenőrizzen. Tudom, hogy tesztciklusban ez nem bemutatható, bemutatható, de a gyakorlatban, a valós életben az a helyzet, hogy a légellen, a légnyomás növekszik, és szeretném, hogyha egyszer tényleg kiszámolnák mm, azt, hogy mi történik egy ilyen intézkedésnél. Ez valóban költséghatékony lenne, és segíthetnénk, és lehet, hogy egy ilyen sebességkorlátozás valóban hasznos lenne. Elnök, Németországon kívül mindenhol van sebességkorlátozás, tehát ezért a Német Szövetségi Köztársaságban is fel lehetne tenni ezt a kérdést. Rendben, Anna Rosbach. Tak, formand. Tak, fordi du kom, Conny Um... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Uh... Hedegárd asszony, nagyon sok mindent hallottunk e különböző elméletekről. Én szeretnék egy kicsit, szeretném, hogy egy kicsit leszállnánk a földre, engem kicsit aggaszt a gyakorlati megvalósítása ezeknek a nagyon szép ötleteknek, amik az állampolgárok jólétét kellene, hogy szolgálják. Persze a nagyvállalatokat megkérhetjük, hogy vizsgálják felül a termelésüket, csökkentsék a kibocsátást, tegyenek fel szűrőket, és így tovább. De a lambda állampolgár, aki nem közvetlenül egy távfűtési rendszernek a részese például hogyan érhető el, hogy ő is a saját kibocsátásait egyénileg csökkentse. Tovább, egy másik kérdés. Szeretném megkérdezni, biztos asszony, a vasúti szállítás illetően volt ugye eddig légiközlekedési válság, a légi szállít támogatás esetleg a válság következtében csökkenhetne, esetleg nem lehetne egy újabb esélyt adni a vasutaknak, és akkor ez tényleg egy prioritást kellene adni a vasúti szállításnak, és reális módon erre a közlekedési eszközre támaszkodni nagyobb mértékben. Annyit mindenképpen tudok, hogy saját határainkon belül valamit tehetnénk. Lehet, hogy a határainkon kívül nem lehetséges. Köszönöm. Okay. Hát ennyi volt a felszólók listája. Megadom ennek a szót. Hadd kezdjem azzal, hogy Gondolom, hogy ez egy kitűnő kérdés. A legegyszerűbb megoldás szerintem, hogy az állampolgárt is bevonjuk, hogy azok a termékek, amiket megvásol a gépkocsi vagy egyéb, azok mindenképpen olyanok legyenek, amiben biztosak lehetünk, hogy olyan technológiákat alkalmaztak, amik ökológiai szempontból megfelelőek, elfogadhatóak. Tudnék más példákat is mondani, Dániában és számos más országban is csökkenthető a kibocsátás kibocsátás úgy, hogy a, be, a fogyasztást így befolyásoljuk. Az is szükséges persze, hogy az emberek megérthessék, hogy érdekük részt venni ebben így módon. Szerintem az emberek megértik, hogyha e, Európa nem mozdul, miközben a világ többi része tovább lép, akkor az végül is munkahelyek elveszítését, piacok elvesztését fogja magával hozni. Nagyon röviden beszélnék azok kérdésekkel. Érdekes megnézni az, hogy mi jött ki a parlamenttel való együttműködésünkben is, és ahogy a múlt héten megegyeztük, úgy for, folytatjuk. Ami a NOX, illetve a, a gépkocsik címkézését illeti, a NOX nem igazán az én területem. Nincsen még a gépkocsi címkézéssel kapcsolatban meg a konkrét ütemterv. Nagyon fontos majd az a kommunikáció, amire sor fog kerülni. A, tudom, hogy az előző parlament, az előző bizottság már tárgyalt erről, és ez nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amit Anna Rosszbak említett, hogy nagyon nagy mértékben hirdetnek egy gépkocsit, akkor én nekem fogyasztónak egyértelmű kell, hogy legyen, hogy milyen energiafogyasztású ez az adott gépkocsi. Ez nagyon egyszerű, egyszerűen csak meg kell csinálni, és átláthatóvá, érthetővé kell tenni az embereknek, hogy tájékozottan dönthessenek. Az egyhangú fellépés, ez nem olyan egyszerű, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, nem gondoljuk azt, hogy egyhangulag felszólni, ez azt jelenti, hogy csak egy hang, egyetlen egy hang lehet Európa hangja, hanem ami a fontos, hogy sokan beszélnek Európa ö, nevében, és hogy az üzenet legyen azonos, és ne keltsen zűrzavart, amikor például tárgyalunk és ez az, amit fontosnak tartok, és itt kell, hogy sokkal egységesebbek legyünk, hogy jobban lássunk, jobban tudjunk fellépni, és hogy ne menjenek a semmibe az erőfeszítéseink. És hogy a megfelelően tudjuk kiátszani a kártyáinkat a tárgyalóasztalnál. Aztán mondták, hogy nem olyan, nincsenek nagy reményeim Cancunnal kapcsolatban. Azt mondhatom, hogy ha azt mondjuk, hogy a célunk az, hogy Cancúnban mindent elérjünk, akkor az annak a kockázata, hogy a végén semmit sem fogunk elérni, mert nem tudjuk, a világ ezt nem biztos, hogy elviseli. Miért nem indulunk ki a kopenhágai egyezményből, aztán a második szint a gyors finanszírozás, ez az, amikre szükség van. Az MRV, a Kopenhágában tovább lépni az erdők kérdésében, technológia területén. Tehát nagyon sok specifikus kérdés van, amikkel foglalkozni kell a hivatalos tárgyalásokon, és akkor ott van eh, lehetőség arra, hogy konkrét eh, döntéseket, konkrét megoldásokat találjunk Cancúnban hogyha csak a jogi kérdésekkel foglalkozunk, akkor lehet, hogy nem fogunk tudni előrelépni, és végül is semmit sem fogunk elérni Cancúnban. Ezért nem, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk ambiciózusak, hanem ö, apró léptekkel biztosítható az, hogy Cancúnban minél többet tudjunk elérni. Ö, megfelelő döntéseket megfelelő helyeken kell meghozni. Karin Lapás kérdezte a bizalmi válság kérdését az állampolgárok részéről. Hát ez nagyon bonyolult. Alapvetően nem láttam semmi olyat, ami alapvetően megváltoztatná a kihívást, ami előttünk van. Igen, hát voltak hibák, azokat ki kell ö, javítani, de a kihívás továbbra is ugyanaz. És mindenkinek látható kell, hogy legyen, még azok számára is, akik ö, a klímaváltozással kapcsolatban szkeptikusak, hogy a 9 milliárd ember lesz az ember, ember lesz a Földön, akkor fontos, hogy mindenkinek jusson energia, és hatékony, energiahatékony legyen. És ez az, ami érezhető, érthető az állampolgároknak Európában és másott is. Azt is kérdezte, hogy hogyan tudjuk meggyőzni az ipart, hogy a zöld iparba való beruházás megéri. Azt kell mondjam, hogy bár vannak olyanok, akik küzdenek az agenda ellen, különösen az ipar területén, de ez azért a legtöbben megértették az üzenetet. Május 17-én majd lesz egy kerekasztal itt Brüsszelben, és megpróbáljuk az megfelelő üzenetet továbbítani. Az ipar igenis tudja, tudják, hogy erősnek kell lenniük, mert ha nem, akkor pozíciókat fognak veszíteni és eh, minél több eh, lehetőséget kell teremtenünk a kommunikációra. Tehát itt kommunikációs feladataink is vannak. Végezetül Skilakakis eh, képviselő kérdezte, hogy a a profit hogyan alakul, azt mondhatom, hogy profit, tehát minél pontosabban tudjuk alokálni a pénzeszközöket, annál egyértelműbb lesz, és természetesen, ahogy előrelépünk, mindig javítani kell az ETS mechanizmust is. Az elkövetkező 6-8-10 hónap során kell majd ezeket módosítani. Már elég sok javítás történt az ETS-en. És végül Prodi képviselő kérdezte a benszülött lakossággal kapcsolatos kérdéseket. Igen, ez az egyik nagy előrelépés, amit Kopenhágában elértünk az amerikaiaknál mindig is volt ez a kérdés, és az erdőkkel kapcsolatos tárgyalásokon jelentős előrelépés történt, egységes differenciált program. Nagyon nehéz a, megállapodni a célokban, bár nem tisztességes, mégis tény, hogy ezek nélkül hosszú távon Brazília, Kína, India hozzájárulása nélkül nem tudunk tovább lépni, a világ rossz úton haladna, nem lehet a klímaváltozás ellen fellépni. Tehát ezekre a gazdaságokra szükségünk van, viszont ugyanakkor rövid távon nem lehet tőlük nagy hozzájárulást kérni, követelni ezért fontos, hogy egységes, de differenciált megközelítést alkalmazzunk, ezért van különleges felelősségünk, és hogy ez már elhangzott, fontos, hogy Európa továbbra is élen járó legyen ebben a kérdésben. Igen, ez a mi érdekünk is, de ugyanakkor ez fontos az egész világ számára, hogy akik nek szerencsék van, és a világ fejlettebb részén élnek, azoknak speciális felelősségük is van. Äh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Ez a szakbizottság továbbra is ambiciózus, és támogatjuk Önt. Egy-két dolgot hallhattunk ma is, miután hallottuk azt, hogy mit tett a bizottság, miután megkezdte a munkáját és sok sikert kívánunk önnek, és remélhetőleg még Cancún előtt találkozunk önnel itt a szakbizottságban, és remélhetőleg majd az Európai Bizottság, az Európai Unió álláspontját meg tudjuk önnel vitatni. Köszönöm szépen, hogy eljött még egyszer. Ja, wir kommen dann zum nächsten Tagesordnung. A következő napirendi pontunkra térünk rá, az ötös napirendi pontra. Hamisított gyógyszerek, a 2001 per 83 per LK e irányelv módosítása. A jelentés készítőnk Marisa Matias, és nagyon sok módosító van, de vannak kompromisszumos módosítók is, és arra kérném a jelentés készítőjét, hogy miután néhány másodpercet várunk addig, amíg a klímavédelemmel foglalkozók befejezik az eszmecseréjüket.

So, could I ask those... Megkérhetném azokat, hogy akik elkívánják hagyni a termet, azok tegyék meg, mert folytatnunk kell Marisa Matiasszal, illetve a hamisított gyógyszerek elleni harccal kell folytatnunk. Mégis adom önnek a szót arra, hogy bemutassa a módosítókat, a kompromisszumos módosítókat. Tessék, öné a szó. Obrigada, Sr. Presidente, e quero agradecer a oportunidade Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, szeretném megköszönni azt, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy még egyszer beszéljek a, erről a témáról. Amiről beszélünk ma az, az, hogy az 500 millió európai állampolgár egészségét hogyan lehet jobban védeni, hogyan lehet biztosítani azt, hogy még jobban bízzanak a gyógyszerekben, amelyeket bevesznek. Meg kell akadályozni azt, hogy a legális ellátási hálózatokba bekerüljenek a hamisított gyógyszerek. Biztosítani kell azt, hogy a gyógyszerek biztonságosak, és ezeket biztonsággal bevehetik az állampolgárok. Először is szeretném megköszönni az együttműködést, illetve az árnyékjelentéstevők elérhetőséget is szeretném megköszönni. Nem csak a javaslatot lehetett így javítani az együttműködésre, hanem a saját jelentésemet is. Nagyon jó volt az együttműködés, és eh, így jött létre a 15 eh, kompromisszumos módosítás is. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek is, minden olyan képviselőnek, akik benyújtották a módosítókat, és eh, ezzel kapcsolatban már még mondok valamit a beszédem végén. A kompromisszumos módosítók a parlament számára lehetővé teszik azt, hogy egyértelmű álláspontot foglaljon el ezben a vitában. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Arról van szó, hogy különböző érdekeket figyelembe vegyünk, de mégis egy közös álláspontot találjunk, és egy célt szolgáljunk a páciensek biztonságát, és ezért a következő módosítók valósul, jöttek létre először is definícióra van szükség a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban, és ez főként a hatos kompromisszumra gondolok. Egyértelmű ez a célkötőzés. A hamisított gyógyszer az, amelyet csaló módon hoztak létre, vagy csaltak a származási helyével. Van, ez kizárja a hibás termékeket is, és itt figyelembe vettük a a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályokat, és ezen kívül szó volt még a biztonsági intézkedésekről is. Ez az, ami a 7-től 10-es kompromisszumban van benne. Itt különböző javaslatok voltak a parlamenten belül. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy itt kötelező érvényű intézkedésre van szükség bizonyos beteg gyógyszerek esetében, van, volt, akik azt mondták, hogy szúrópróbára van szükség, volt, aki azt mondta, hogy meg kell különböztetni a vényköteles, illetve a szabadon vásárolható gyógyszerek között. A kompromisszumok kapcsán, amelyek annak előtt vannak, itt nincs olyan gyógyszer, amelyet figyelmen kívül hagytunk volna. Itt valóban lépcsőzetesen szeretnénk eljárni. Az indoklásnál a következőt mondtuk, megfelelő hatékony válaszra van szükség annak érdekében, hogy a valóságot is figyelembe vegyük az adatok kapcsán. Először az első fázisban a vényköteles gyógyszerekkel foglalkozunk, hiszen ezek a legnagyobb veszélyek a állampolgárok egészsége szempontjából. A többi gyógyszert kockázati elemzésbe vonjuk bele, azután, hogy az irányelv életbe lép, azután négy évvel, és az így szerzett információkkal már el tudjuk majd készíteni a többi gyógyszerre vonatkozó szabályozást is. Tehát, ahogy mondtam, négy év áll rendelkezésre a tagállamok számára, hogy a saját szabályaikat módosítsák. Ezen kívül kitértünk az internetes gyógyszereladásra is. Ez a 12-13-as kompromisszumokat foglalja magában. Ez nagyon fontos terület, hiszen itt lehet a legtöbb hamisított gyógyszert elérni európai, az európai térségben. Itt meg kell különböztetni a legális, illegális gyógyszertárak között az interneten, és erről figyelmeztetni kell az állampolgárokat is. Biztonsági intézkedésekre is szükség van, és arról is szó van, hogy egy, legyen egyfajta közösségi logó az engedélyezett gyógyszertárak esetében így lehetne informálni a fogyasztókat a különböző veszélyekről, azokról a veszélyekről, hogyha nem engedélyezett gyógyszertárokban veszik a gyógyszert az interneten. A 11-es kompromisszumban beszélünk arról, hogy vannak bizonyos be nem jelentett elnőzések és az Európai Gyógyszer ügynökség által, de vannak még más fontos pontok is, mint például a páciens adataiknak a védelme, ez a 15-ös pont. Olyan rendszerre van szükség, amely biztosítja a bizalmasságot, illetve azt, hogy a bizalmas adatokat nem használják ki kereskedelmi célokra. Hatos pont, ez a szankciókat foglalja magában. A hatodik pontnál szeretnék, szeretném lezárni a módosítók megvitatását, a kompromisszumos módosítók megvitatását. hatos pontban arról van szó, hogy hogyan lehetne szankciókat létrehozni a hamisított gyógyszerek esetében, amelyek veszélyesek a közegészségre. Azt mondtuk, hogy a gyógyszerek hamisítása büntet, és erre megfelelő szankciókat kell kiszabni. Kedves kollégák, szeretnék végezetül egy megjegyzést tenni még. Két kisebb módosítás esetében a 15-ös kompromisszumban should van, de itt shall-nek kellene lennie. Tehát ez egy kisebb fajta módosítás, és a 11-es kompromisszumban, ahol az adatvédelemről van szó, itt utalni kell, a, a, a, a gyógyszertárak szót itt törölni kell. Tehát mindent figyelembe kellett venni ezeknél a módosítóknál, és Végezetül szeretnék elmondani azt, hogy vannak olyan területek, amelyeket lefednek a kompromisszumok, vannak olyan területek, amelyeket majd a holnapi szavazás során még meg kell beszélni. Vannak olyan módosítók is, amelyeknél azt mondanom, hogy szavazunk ellene, de a tartalommal egyetértek, de mivel itt módosítókról van szó, amelyeket lefed a kompromisszum, úgy gondolom, hogy jobb, hogyha egy helyen vannak ezek a mostók, és ezek, ezért ezeket nem lehet figyelembe venni. Ezért szerettem volna ezekkel ellen szavazni, azért, hogy legyen egyfajta koherens szövegünk, és ne ismételjük magunkat. Mindezt előre bocsátva szeretném elmondani azt is, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó alapot hoztunk létre. Politikai feltétel ez ahhoz, hogy a parlament egyértelmű állást tudjon foglalni ezen irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm még egyszer mindenkinek, akik részt vettek ebben a munkában. Ja, bedanke mich bei der Bericht. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, hogy ez az ő első jelentése itt az Európai Parlamentben, és azonnal egy jó nehéz témát kapott. Ahogy hallhattuk, láthattuk, jól sikerült az együttműködés a többiekkel. Köszönjük szépen a munkáját. az Európai Unió állampolgárainak nagy hasznára fog ez válni. Most pedig a árnyék jelentéstevő fognak hozzászólni, François Grostet. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék társulni a gratulációkhoz, amelyen is megfogalmazott a jelentéstevő asszonynak. Kitűnő a jelentése, és hogy igyekezett figyelembe venni minél inkább azt, amit a különböző képviselők mondtak, ami a kompromisszumos módosítókat illeti. Globálisan meglehetősen mellettük vagyok, egyet tudok érteni ezekkel, többek között az egyes módosítóval, ami egy gyógyszerhamisítási nemzetközi egyezményre utal. Tudjuk ugye, hogy az Európa Tanács egy javaslatot kíván elfogadni május 11-én. Ez lesz az első ilyen típusú nemzetközi szerződés. Ezre a nem európai országok is előtt is nyitva áll aláírásra, és szerintem ez egy nagyon fontos kezdeményezés, amit az Európai Parlamentnek is támogatnia kell. Ami az internetet illeti, mindenki tudja, hogy a hamisított gyógyszerek eldorádója nagyon fontos, hogy ellenőrizzük az interneten forgalmazott gyógyszereket, illetve információs kampányokat is folytassunk. A legjobb megoldás természetesen az lenne, hogyha lenne egy irányelv, amelyik az illegális kereskedelmet szabályozna, illetve az interneten megjelenő hamisított gyógyszereket keretek közé szorítaná. Szerintem az Európai Bizottságtól ezt kellene kérni. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, ezen a területen vannak különböző módosítások, módosítók, ezek alapvetően fontosak. Nagyon fontos, hogy meglegyen a lehetőség, hogy biztonsági kötelező előírásokat írjunk elő a nem receptre vásárolható gyógyszerekre is. A receptre vásárolható gyógyszereknél van, de az, hogy négy évig, négy éves időszakot hagyjunk az irányelv hatályba lépés után, ez talán egy megoldás lenne, ez nekem jónak tűnik. Még akkor is, hogyha úgy vélem, hogy a kompromisszumokat támogatni kell, személyes véleményem, és itt nagyon hangsúlyozom, hogy ez személyes álláspontom, hogy az Euro packaging az 5-ös és 8-as módosítókkal kapcsolatban komoly fenntartásaim vannak. Ez azt jelenti, hogy ha a forgalmazási engedély birtokosa csomagolja, akkor ezt egész addig sértetlen kell, hogy maradjon, ahogy e megkapja ezt a vásárló. Úgy, ahogy ezt az Európai Unió az élelmiszerek esetében is előírta. Én azt javasoltam, hogy a reboxing, tehát az eredeti biztonsági előírások maradhassanak meg. Tudom, hogy ez a javaslat nehezen elfogadható nagyon sokaknak, de ezért abban az esetben, hogyha nem kerül elfogadásra ez a javaslat, akkor a tízes kompromisszumos javaslat keretében az interoperabilitásnál azt kell mondani, hogyha mindenképpen az interoperabilitást kell elérni ott, ahol ez kiszolgáltatásra kerül. Hogyha két tagállam között tranzitál egy, egy gyógyszer, akkor fontos, hogy az adatok interoperabilitása megvalósuljon a széria számokkal, illetve a rendszerek harmonizálásra kerüljenek ez az a kérdés, amihez akkor ragaszkodni kell, és a négy éves időszak a harmonizációra szerintem megint csak jó. Ami a 9-es kompromisszumos javaslatot illeti a generikus gyógyszerek esetében, megint csak személyes véleményem, hogyha ez a gyógyszercsoport receptköteles, akkor az irányelvbe kell, hogy tan tartozzon biztonsági intézkedés nélkül, mert itt az állampolgárnak, a paciensnek a biztonságáért dolgozunk. Ezért kell követelményekkel fellépni. A ö, hamisítás nem csak a gyógyszer árát illeti, hanem a volumeneket is, és nagyon jól tudjuk, hogy vannak fontos gyógyszerek, amelyek ö, hamarosan generikussá válnak, ezért elengedhetetlen, hogy eh, a, gyógyszer, hogy a generikus gyógyszereket is ide bevegyük, ami az adatvédelmet illeti 11-es módosítóval nincsen probléma, ami a 14-es kompromisszumos illeti, nekem úgy tűnik, hogy meg kell erősíteni az ellenőrzéseket a harmadik országokban. Nagyon fontos az ellenőrzéseket, és eh, korlátozni azokat az országlistákat, amelyekre azt mondjuk, hogy az Unióval azonos gyártási előírásai vannak, hogy mert és, csak, és az is fontos, hogy kölcsönös elismerési megállapodások legyen az Unióval. És még egyszer köszönöm a jelentés készítőjének, és remélem, hogy az Európai Parlament kellően magasra teszi a mércét az, a betegek biztonsága érdekében. Elnök, köszönöm szépen! Danke, Vorsitzender. Wir haben mit der Berichterstattung... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jól együtt tudtunk működni az előadóval, szerintem, hiszen 15, módos, 15 kompromisszumos módosító mutatja azt, hogy milyeneknek is kell lennie a kompromisszumos nyitványoknak. Vagyis össze kell fognia a különböző véleményeket, azzal a célral, hogy a lehető legnagyobb egységet teremtsük a bizottságon belül és a parlamenten belül. Ezért javasolnám, hogy frakcióm támogassa az összes módosító indítványt. Mind a mellett tudjuk azt is, hogy van még javítani valónk, és hogyha azt nézzük, hogy a tanács és a tanácsi munkacsoport hogyan áll a kérdéshez, ott egészen más a helyzet nem olyan katasztrofális, mint a többi területen, ahol előre akartunk lépni, mint például a határokon átnyúló beteggondozás terén. Tehát fogalmazunk úgy, hogy a tanács mindig is ilyen. Nagyon fontos számomra, hogy első olvasatban jussunk megegyezésre a parlamenten belül, mert fontos, hogy megfelelő jelzést közvetítsünk. a saját frakcióm tagjaihoz szólnék, de másokhoz is, hogy talán nem most kell kompromisszumot kötnünk a tanácssal. Mindannyian tudjuk, hogy annak sem értelme, hogy csak a tanácsi szöveget tükröző kompromisszumos módosítókat fogalmazzunk meg. Ahogy François Grosztet is említette, Ami a kisi zavaros területeket illeti, például az egészségügyi rendszerben belüli eljárások területén, és bizonyos termékeket illetően, ez végül is a jogalkotás egyik legfontosabb területe. A cél ugyanis az, hogy megpróbáljuk védeni a betegeket, illetve a betegek egészségét. Védenünk kell az embereket a hamisított vagy hatástalan ö, gyógyszerekkel szemben, vagy olyan gyógyszerekkel szemben, amelyek ö, veszélyes anyagokat tartalmaznak. Úgyhogy nyilván meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan ö, állítják elő ezeket a gyógyszereket, szükség van a belső ellenőrzésre, illetve olyan eljárásokra, amelyeknek segítségével ezeket javíthatjuk. Meg kell vizsgálnunk az összetevőket, és egy másik területre is áttérnék, az egyik kedvenc témámra, nevezetesen, hogy egyre nagyobb mennyiségben találhatók gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek hamisított alapanyagokkal – ez azt jelenti, hogy szükség van az ellenőrzés javítására. Mert honnan származnak ezek az alkotó anyagok? Kína, Vietnám, Korea, India. De hát nyilván mi elég kis pont vagyunk, hogy fellépjünk velük szemben. Az EU szintjén azonban meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a hamisított alapanyagok, a halipi, hamisított termékek ellen felléphessünk. Mindent meg kell tennünk ennek érdekében. A kérdés az, hogy hol került beszerzés ez a termék, honnan származik. De kedves kollégák, egy dologra rendkívül oda kellene figyelnünk. Egyszerűen nem engedhetjük meg azt, hogy a sebb tapaszokat földarabolják. Abban az esetben, hogyha a védelmi szempontok az elsődlegesek ha az EU-n belül harmonizálunk mindent, akkor hogy nem lehet harmonizálni a csomagolási méreteket? Korábban azt mondták nekünk, hogy a jogszabályokkal kell védekeznünk. De szerintem ez attól függ, hogy a tagállamoknak megmondjuk-e, hogy harmonizált jogszabályra van szükség, mert egyébként párhuzamok születnek. Ott van például ugye a csomagolási méret kérdése. A betegek védelme a legfontosabb, és minden termék ellenőrizendő. A vény nélküli, gyógyszerek és termékek is rendkívül fontosak. Um, Hogyha van egy gyógyszer, eh, amiben olyan alapanyag van, eh, ami miatt esetleg mégsem múlik el a fejfájásom, elég rossz, de ez kár az állampolgárok számára. De ez nem olyan, mint például a heparin, eh, amely például létfontosságú néhány ember számára, és hogyha ez a gyógyszer hamisított, akkor az nagyon súlyos hatással lehet. Az 54 per A cikk értelmében a bizottság tehet kivételeket, például a kórházak számára adott gyógyszereknél lehet nagyobb a csomagolás, itt lehet kivétel. Remélem, hogy holnap megfelelő lesz a szavazás, és tényleg abban reménykedek, hogy a plenárison együttesen tudunk fellépni ennek érdekében, hogy a tanácsnak megfelelő jelzést adjunk. Elnök, köszönöm szépen, Antónia Pavanova következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretném bemutatni a véleményünket Kramer úr helyett, hiszen ő mindig a repülőgépen ül, az ő nevében is elnézést kérek. Először is Szeretnék gratulálni Marissa Matiasnak a munkájához. Nagyon fontos dossziét hozott létre, és köszönöm szépen azt is, hogy együttműködött velünk. Kitűnő az, hogy nagyon sokat dolgozott a definíció, definíción, és szerintem a kompromisszum a lehető legjobb, amit el tudtunk érni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezzel a javaslattal csak 1%-ával foglalkozunk a hamisított gyógyszereknek, azon 1%-ával, amely belép legális úton az Európai Unióban, de sokkal erősebben kell fellépni annak érdekében, hogy az illegális ellátást meg tudjuk szüntetni. Szeretnék emlékeztetni a 2-es, 3-as, 4-es kompromisszumos módosítókra, illetve a 12-es kompromisszumos módosításra. Szeretném, hogyha a bizottság jobban megnézné a vám együttműködést, és így is fel lehetne lépni a hamisított gyógyszerek ellen, ahogy azt az egyes kompromisszumban is megelmítették. Ami pedig a legális ellátási láncot illeti, biztosítani kell azt, hogy az intézkedéseket a megfelelő módon hozzák létre, garantálni kell azt, hogy minden intézkedés költséghatékony, és minden résztvevőt érint az ellátási láncban a költség. És itt gondolunk a generikus gyógyszerekre, amelyek kevesebb 1%-át teszik ki a hamstott gyógyszereknek. Ezek azok a módosítások, amelyeket benyújtottunk a kollégákkal, és amelyeket az amikóban is megvitattunk. Remélhetőleg ezt az álláspontot támogatják, hiszen a megfelelő problémákat célozzuk meg a megfelelő eszközökkel, és ez minden e, állampolgár e, érdekében áll. A 9-es kompromisszumos módosításnál üdvözöljük a kockázat alapú megközelítést. A mozdok nem csak a generikusokra vonatkoznak, és ez arányos és hatékony is. Végezetül pedig a 231-es módosítás Dagmar Roth az én módosítás, amit sokkal erősebb volt, teljes mértékben megtiltottam volna az újra csomagolást, de Szerintem ezt kompromisszumként eh, támogathatjuk. Garantálni kell a termékek eh, épségét. És eh, tilos felbontani a csomagokat, bármennyire is nehézséget okoz ez esetleg a nagykereskedőknek, hiszen a paciensek biztonsága a legfontosabb. Köszönöm szépen. Mikael. Köszönöm szépen, Mikael Trematokon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azonnal elmondhatjuk, hogy mindenképpen üdvözöljük a jelentéstevőnek a megközelítését, és kielégítőnek tartjuk azokat a tanácskozásokat is, amely a más politikai frakciókkal történt, és a javaslat, kompromisszumos javaslatok összességükben számunkra megfelelőek. Ugyanakkor mégis vannak olyan módosítók, amelyek nagyon eltérnek a attól, ami a kezdeti álláspontunk volt. Ezzel együtt valamennyi kompromisszumos javaslatot támogatjuk. Szeretnék kitérni három kompromisszumos javaslatra, amelyeket fontosnak tartok. Volt alkalmam lényegi kérdésekről beszélni már más alkalmakkor kiindulási pontként azt kértük, hogy terjesszük ki a biztonsági elemeket valamennyi gyógyszertermékre. De figyelembe véve a kialakult helyzetet támogatjuk azt a megoldást, ami a négy éves határidőt írja elő a vín nélkül kapható gyógyszerekre, abban az esetben, hogyha megfelelő kockázatelemzés történik, és a az alkalmazandó biztonsági intézkedéseket megvizsgáljuk. Ez vonatkozik a 4-es, 4-es 7-es kompromisszumos javaslatokra. Az 5-ös és 8-as kompromisszumos javaslatok követik az eredeti elképzelésünket, lehetővé teszi az újracsomagolást, abban az esetben, hogyha az újracsomagolás a biztonsági elírásoknak megfelelően történik. Tehát végezetül is nagyon elégedettek vagyunk a 3-as, 4-es, 12-es és 13-as kompromisszumos javaslatokkal. Ezek a mi eredeti álláspontunkat követik azra vonatkozóan, hogy a biztonsági elemek milyenek. Ami az internetes gyógyszerértékesítést illeti, eh, valamint arra, hogy eh, a nagy közönség figyelmét felhívjuk az ezzel kapcsolatos kockázatokra, illetve az ilyen gyógyszerek használatának veszélyeire, és szerintem a végső eredmény nagyon jó lehet. Thank you. Um, first of all, my congratulations. Köszönöm szépen. Először is gratulálok az előadónak. Nagyon jó a jelentés, nagyon jó volt az együttműködés eh, közöttünk az asztal körül. Igen, azt hiszem a kompromisszumok indultak el a jó irányba, és összefogták a legfontosabb területeket, és támogatni fogjuk őket. Ha az Envi holnap megszavazza, remélem kölcsönöz neki annyi erőt, amennyire szüksége van a plenárison. Jó az a jelentés, jó a kiinduló pont, bár lehet, hogy nem tökéletes. Jó lenne, hogyha több gyógyszer is bekerülne ide, ami az ellátást, a csomagolást illeti. De ez nagyon jó első lépés, és ennek segítségével tovább léphetünk. De ugyanakkor hangsúlyozni szeretném azt is, hogy erre a témára néhány év múlva vissza kell térni, mert a hamisítás bűncselekmény, és a bűnözők mindig megtalálják a kiskapukat, ahogy mindannyian tudjuk, úgyhogy nekünk előttük kell járnunk. A prioritás a betegek védelme, biztonsága kell, hogy legyen. De ez nagyon jó első lépés ebbe az irányba, és nagyon remélem, hogy tovább haladunk majd ezen az úton. Köszönöm szépen. Ja, Péter Líze. Péter Líze. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a köszönetnyilvántáshoz illetve szeretném megköszönni az árnyék, jelentés, árnyék jelentéstevőknek, főként az EPP árnyék jelentéstevőinek, eh, François Grostetnek a, eh, az együttműködést. Főként az adatok bizalmas eh, kezeléséről, illetve az internetről szóló módosítókat nagyon jónak tartom az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk azt lehetővé tenni, hogy párhuzamok megvalósulhassanak, de mégiscsak a biztonságot helyezzük előtérbe. Én azok közé tartoztam, akik az overboxingot elutasították, hiszen még nincsen meghatározott csomagolási méret. De természetesen, ahogy Dagmar Roth Bérent is mondta, tovább kell gondolkodnunk, egy lépésre tovább kell mennünk. Jelenleg most, amikor még nincs igazi európai belső piac, sok állampolgár számára vagy tagállamok számára nagyon súlyos problémákat okozna, akkor, hogyha az internetes kereskedést megtiltanánk, vagy megnehezednénk, nem lenne lehetséges a párhuzamos import, felmerülne a kérdés, ki fizeti ezt meg, lehető lennének további korlátozások az, a paciensek számára. De hosszú távon, hogyha tovább gondolkodunk, akkor azt tovább meg lehetne bízni azzal, hogy végezzen el egy tanulmányt azzal kapcsolatban, mi történik akkor, hogyha hasonló árak vannak egész Európában. Végül csak egy, végül is, csak az európai belső piacról van szó, nem jó az, hogy különböző árak vannak egész Európában a gyógyszereket illetően, tehát úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha erre időt szánnánk a szociáldemokrata kollégától, Müller úrtól, legutóbb néhány évvel ezelőtt volt már egy javaslat erre vonatkozólag, ezt mi ezt elutasítottuk Németországban, és most, hogy már Németországban is bevezették ezt, most már egy kicsit lazábban kezeljük mi is ezt a kérdést, ezért mindenképpen azt mondom, hogy gondolkozzunk el ezen. Még két apróbb dolog, a 270-es és 272-es módosítók itt arra ö, azt célozzák meg, hogy ne legyen kötelezettség a biztonsági jellemzőket illetően a cégeknek megengedhetjük azt, hogy ezt önkéntesen végezzék el, tehát nem írnánk semmit sem elő, a cégek szabadon léphetnének fel. A 179-esnél a kisegítőlegokról van szó, és itt azt kérném, hogy Ulmer kollega javaslatát nézzük meg, hogy ne zavarjuk, ne keverjük össze a dolgokat. És a segédanyagoknál természetesen ugyanúgy kell eljárnom, mint a többi területen is, például az élelmiszereknél a szőlőcukor esetében itt megfelelő elnőzésre van szükség, ugyanígy kell, ugyanígy kell lejárni a gyógyszerek esetében is. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik a kompromisszumban részt vettek, hiszen ez nagyon jó eredmény lett. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Zsil Pányó. No? Ja. Mégsem? Akkor úgy gondolom, hogy csatlakozni tudok azokhoz, akik azt mondták, hogy nagyon jó kompromisszumokat sikerült elérni a definíció kapcsán, a gyógyszerhamisításra vonatkozólag jó a kompromisszum az internetes kereskedés kapcsán, és illetve a szankciókat illetően is. Úgy vélem, hogy Péter Lizének igaza van, valóban foglalkoznunk kell még később ezzel a gyógyszerpiaci káosszal, Dagmár is utalt erre. Nincs ok arra, hogy, hogy egyik országban 12 tabletta legyen, a másikban 31 csomagolásban. Tehát mindenképpen harmonizálni kellene a csomagolási méreteket is. Hogy ebből aztán majd megvalósul-e az egyenletes ár, vagy az egységes ár kérdése is, hát ez még nyitott kérdés, persze jó lenne, de hiszen itt különböző kultúrákkal állunk szemben, arra vonatkozólag, hogy mennyibe kerül az egészségügy egy adott országban. Dagmar elmondta már azt joggal, hogy meg szeretnénk akadályozni azt, hogy hamisítsák a gyógyszereket, illetve azt is, hogy a gyógyszerek e, hatóanyagait hamisítsák, hiszen pontosan ez a cél. Meg vagyok arról győződve, hogy az átcsomagolás igazából a hamisítás e, forrása, mert itt nem e, gyógyszereket hamisítanak, hanem más formába öntenek egy gyógyszert annak érdekében, hogy a nemzeti piacon azt el tudják adni, Pontosan abból az okból kifolyólag, mert abból az okból kifolyólag, hogy különbözőek a csomagolási méretek, és az, tulajdonképpen egy gyógyszerre nem változtatnak semmit sem. Úgy gondolom, hogy a cél egy kicsit célt tévesztünk. A belső piacban ki lehet használni ezeket az előnyöket, és ez a párhuzamos kereskedés egy kivételtől eltekintve Nagy-Britániában mindig felismerték ezeket, és soha nem ez volt igazából a gyógyszerhamisításnak a, az eredete. Hogyha ezt behatárolják, vagy megtétják, akkor ez csak a gyógyszercégeknek használ, akik akár 3 milliárd euróval többet is kereshetnek ezen, hiszen így a gyógyszereket újra lehet importálni. Lehet, hogy meg kell nézni, hogy mennyit, mennyire kerülne a belső piacon, hogyha a gyógyszereket politikailag az árakat egységesítenék. Ezt meg kellene nézni. Nos, ennyit, ennyien szerettek volna hozzászólni. Hogyha a jelentés készítője kíván hozzászólni, akkor még mondhat valamit, de hogyha nem, akkor természetesen nem. E- Köszönöm szépen, nincsen semmi hozzátenni valom. Köszönöm az észrevételeket, és eh, mindazt, amit elmondtak a párhuzamos piacokról. Ez sajnos egy olyan dolog, ami létezik a belső piacon, és engedélyezett, és munkahelyek is hála ennek sikerült megőrizni, de egyébként semmi hozzátenni valom nincsen. Auch an Sie und morgen stimmen. Köszönöm szépen, és akkor holnap majd szavazunk erről. 6-os, 7-es pontok következnek. Farmakovigilancia. Linda McEwan a jelentés készítője, és meg is kapja a szót. Thank you, Chair. So we'll take these two items together. Köszönöm szépen, elnök úr. Összefogom ezt a két pontot, mert nem kell külön foglalkoznunk velük. Kedves kollégák, a kompromisszumos módosító indítványokat most adjuk közre, amelyekről megállapodás született a legtöbb árnyékjelentés készítő között a különböző ö, frakció képviseletében. Azt ugyan nem lehet tudni, hogy melyikre merikkel kapcsolatban sikerült megállapodni, mert most készül a dokumentum a végleges formájában. Csak szeretnék először az árnyékjelentés készítőknek köszönetet mondani a különböző frakciók képviseletében. A múlt hét nagyon nehéz hét volt, nagyon sokan nem tudtunk Strasbourgba utazni, és tudom, hogy nagyon keményen dolgoztak, hogy megszülessen a megállapodás a kompromisszumok tekintetében. Ennek segítségével eléggé egyértelmű lesz a szavazás itt a szakbizottságon belül holnap. Mielőtt még értékelném azt, hogy holnap miről szavazunk, A farmakovigilencia egész rendszeréről beszélünk, akárcsak a hamisítások esetében itt is a betegek biztonságáról van szó, hogy a megfelelő szabályokat a piacon tiszteletbe tartsák az egyes gyógyszerek vonatkozásában, és hogyha új összetétel, összetevő jelenik meg, arról tudjanak mind a betegek, mind pedig az illetékesek. Az illetékesek a gyógyszergyárakkal össze kell fogniuk, hogy a mellékhatások tekintetében eldöntsék, hogy további eljárása van-e szükség, vagy tanácsra a betegek számára. Úgyhogy javítani kívánjuk egész Európában a betegek biztonságát. Először nézzük az irányelvvel kapcsolatos módosítókat, a kompromisszumokat. Az 1A és B a jelenlegi állapotában. A betegek információs papírjának tartalma javítására utal, ugyanis a legutóbbi ülésen egyértelművé vált, hogy a bizottsági javaslatot nem támogatták a kollégák, nevezetesen, hogy egy olyan kategóriát vegyünk fel ebbe a dokumentumba, ami alapvető információt tartalmaz. A bizottság úgy gondolta, hogy ez eléggé részletes már a használati utasítás már részletesen benne vannak a mellékhatások, és ezt nagybetűvel kellene nyomni. De miután konzultációt folytattunk sok illetékes, úgy találtuk, hogy nem támogattak minket, mert a betegek különböző csoportjai másképp és másképp vélekedtek. Úgyhogy ahelyett, amit az árnyék jelentéskészítők javasoltak, nevezetesen, hogy kérjük meg a bizottságot arra, hogy ö, vizsgálják felül alapvetően ö, a használati utasítást, Azt javasoljuk, hogy inkább konzultációt folytassunk minden érintettel. Ez van az 1A, B és B-ben. A 2A és B az intenzíven követendő termékek témájával foglalkozik. Itt nagyon sok vita folyt. Minden frakció a zöldek kivételével támogatja ezeket a kompromisszumokat. A vitás kérdés az volt, hogy minek nevezzük ezeket a gyógyszercsoportokat? Olyanoknak-e, amelyek újak a piacon, vagy pedig valamilyen aktív összetevőt tartalmaznak. Az elképzelés az, hogy tájékoztatni kell a betegeket akkor, hogyha ilyen új gyógyszereket kezdenek el szedni, hogy vannak mellékhatásaik. A kérdés az, hogy tehát hogy nevezzük ezeket a gyógyszereket. A kollégákkal való konzultáció alapján úgy tűnik nincs támogatás a bizottsági javaslat oldaláról. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy a utasításon azt kellene feltüntetni, hogy továbbiakban vizsgálni kell, hogy biztonságos-e ez a termék, és aztán egy szimbólumot kellene használni, amiből egyértelműen kiderül, hogy ez új, te, új gyógyszer, vagy pedig új aktív ö, hatóanyagot tartalmaz. Tehát hosszadalmasan vitatkoztunk erről a szimbólumról, hogy milyen legyen, hogy mondjuk egy feje lefelé álló háromszög, amit már most is alkalmaznak, vagy pedig SPC vannak, akik mellette vannak ennek a szimbólumnak, mert veszélyt, vagy pedig mérget jelez, úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy valamilyen egészen egyszerű jel kellene, mégpedig fekete színű. Vannak, akik amellett voltak, hogy a külső csomagoláson is tüntessük ezt fel, ne csak a használati utasításon, de végül is nem született konszenzus ebben a témában, úgyhogy pillanatnyilag a használati utasításnál maradjunk. Ugyanez igaz a 2B kompromisszumra. Én el tudom képzelni, hogy intenzíven monitorozott termékek terminológiát használjunk, de még egyelőre nincs konszenzus. És miután a bizottsággal tárgyaltam, úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a betegek tudják azt, hogy új terméket fognak használni, vagy hatóanyagot, vagy alkotó részt. Tehát ezt mindenképpen bele kell venni. A következő, a 2C. Az összes ugyanezzel a témával foglalkozik. A hármas, a betegeknek való jelzés, ezt minden frakció aláírta. Itt minden módosító olyan kollégától származik, akik az, az álláspontot képviselik, hogy egyelőre nem elegendő az információáramlás, telefonálni kellene, vagy levelet kellene írni a betegeknek, aztán az európai webportálon található információ javítása. Végül a kompromisszumban a hibákról ö, szóltunk, hogy ö, ne hibáztassunk senkit, és ez nagyon fontos, mert ö, egyértelműeknek kellenek a, a, a mellékhatásoknak lenniük, de senkit nem szabad hibáztatni A névtelen jelentést kizártuk, mert sajnálatos módon előfordult, hogy a versenytársak adtak be ilyen névtelen jelentéseket különböző esetekről. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy ki az, aki ezt a jelentést elkészíti, a beszámolót. Négyes kompromisszum. A legvitatottabb terület, ugyanis a környezetre való hatásáról szól a gyógyszereknek. Hát haboztam, hogy belevegyük-e azokat a területeket ebbe a jogszabályba, amelyeknek értelmében, a farmakovigilencia értelmében az illetékeseknek oda kell figyelni a környezetvédelmi hatásokra is. Nagyon fontos dolog ez, de a farmakovigilencia álnak elsősorban az emberi egészséget érintő dolgokkal kellene foglalkozniuk. Van egy konszolidált módosító, illetve egy preambulum bekezdés, az első, ezt mindenki támogatja a népát, nem? A konszolidált módosító esetében a cikket aláírták a szocialisták és demokraták és a GUE. Úgyhogy azt hiszem legtöbben megállapodtunk abban, hogy valamit tenni kell a környezet érdekében, tárgyaltam a bizottsággal, a tanácssal, és tényleg mindenki szeretné, hogyha a környezetvédelmi hatásokat megvizsgálnák a gyógyszerek szempontjából. De gyakorlatilag a, a gyógyszerek esetében mindig az emberi egészségre való hatást kell elsősorban figyelni, és annak kell fontosabbnak lenni, mint a környezetre való gyakorlatnál, hatásnál. A következő az utólagos engedélyezés, ezt a gyógyszergyáraknak kell ö, kezdeményezniük a, hatós, a hatóságoknál. Mert nem mindig így történt új koncepciót vezettem itt be, a biztonsági hatékonyság tanulmányai, ugyanis itt arról van szó, hogy amikor már egy gyógyszer régóta a piacon van, az engedélynek ugye hatékonyságot kell bizonyítania, És azért vettük ezt ide be, mert voltak olyan kollégák, akik azt akarták, hogy a gyógyszer csak akkor kerülhessen a piacra, hogyha valamilyen ö, orvosi igényt elégít ki. Én ezzel nem értek egyet, mert tudjuk, hogy bizonyos betegségek esetében ö, vannak olyan betegek, akik egyfajta gyógyszert szedhetnek, mást nem. És ez nem jelenti azt, hogy az egyik a piacra kerülhet, a másik nem igenis szükség van a többletértékre ebből a szempontból is, úgyhogy végül is kompromisszumra jutottunk, jó hosszú ideig tartott, mire megfogalmaztuk, de szerintem megvan az alap arra, hogy a tanácsban megtárgyaljuk ezt a rendkívül komoly kérdést. Hatos. A díjazás. És itt azt szeretnénk, hogy a függetlenség mindenképpen biztosítva legyen. Végezetül a hetes, a webportál esetében megint csak arról van szó, hogy milyen információ kerülhet nyilvánosságra. Én elsősorban a bizottságot támogattam, hiszen az egész farmakovigilenciát sokkal inkább hozzáférhetővé, átláthatóbbá akarja tenni. Úgyhogy támogattam azokat a módosító indítványokat a szavazólistán, amelyek ezt támogatják, kompromisszum is született, és azt javasolnám, hogy azokat ne támogassuk, amelyek korlátozni kívánják a nyilvánosságra hozható információk mennyiségét. Öt komitológiai jellegű módosító született, a titkárság adta be, mert a Lisszaboni szerződés előtt született ez a törvény a komitológiai eljárással ö, ö, eljárás felel meg, ami a hobbi kettelésből tartott állatokra vonatkozott annak idején. A következőt megint a politi- az összes frakció aláírta a zöldek vonatkozásában, ahol is a nevekről van szó, hogy a továbbiakban is biztonsági szempontokból monitorozni kell a termékeket. Aztán a környezetvédelmi kompromisszum. Most hallottam, hogy a néppárt a preambulum bekezdése vonatkozó aláírta, de még nem ez a helyzet a környezetvédelmi résszel. A hármas kompromisszum ugyanez a helyzet, a díjazás, négyes ö, kompromisszum, webportál, hasonló témák. Access to user vigilance on, on compromise six, Hatos kompromisszum. Mindenki aláírta, nincs vita csak a tisztázás érdekében, mert voltak kollégák, nem az árnyékjelentés készítők, akik nem olyan szorosan követik a témát, és nem igazán látnak világosan. A webportál, a bizottság weboldala, amelyhez mindenki hozzáférhet. A Vigilance Database az a szakértők számára rendelkezésre álló adatbázis, ahol a mellékhatások találhatók, az egyes nemzeti hatóságok, vállalatok adatai találhatók itt. Persze vannak ennek is olyan részei, amelyek hozzáférhetőek lesznek, és itt is az átláthatóság volna a legfontosabb. De a mellékhatásokra vonatkozó adatok nyilván nem azonnal hozzáférhetők a közvélemény számra. Tehát ezek a, a kompromisszumos módosító indítványaink, ahogy már említettem, a legtöbbet aláírta szinte az összes ö, frakció, és nagyon remélem, hogy holnap délelőtt jól sikerül majd a szavazás. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Linda. Köszönöm szépen a munkádat is, amit befektettél ebbe a két jogalkotási szövegbe, illetve a kompromisszumokba most következnek az árnyékjelentéstevők felszólalásai Pilar Ayuso az első. Muy sinceras gracias a la señora Mac Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon őszintén, nagyon köszönöm Makeven asszonynak azt a hatalmas munkát, amit elvégzett kompromisszumokat tudott elérni. Szerintem ezeket valamennyien támogatjuk, és ja, köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is, illetve segítőknek. Mindenki nagyon sokat dolgozhatott ezzel. Mindazon problémákkal, amiket a múlt héten tapasztaltunk, és nagyon sokan nem is tudtunk elutazni Strasbourgba. A kompromisszumos javaslatok a legfontosabb kérdésekkel foglalkoznak, valamint azokkal, ami egy, ugye itt egy irányelvelési rendeletről van szó, amelyekkel kapcsolatban fontos, hogy a páciensek, a betegek jól tájékozottak legyenek. Fontos, hogy tudják, hogy milyen negatív hatásai lehetnek egy gyógyszernek. Fontos, hogy ezt a problémát adott esetben az orvosnak jelezni tudják, az egészségügyi szakszemélyzetnek, vagy pedig eh, legalább egy weboldalon tájékozódhassanak erről. A bizottságnak itt vannak a javaslatai. Az 1 A, B, 2, A, 2, B, C-t, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-osat és 7-eseket támogatjuk. Mekeven asszony nagyon jól elmagyarázta minden egyes módosítónak a lényegét, így nem is szeretnék időt veszegetni azzal, hogy ezekről beszéljek. Ami a háromszög kérdését illeti, ami azt jelezné, hogy a gyógyszer egy fokozott megfigyelés alatt áll, én említettem, hogy én engem nem, én nem értettem egyet ezzel a háromszög kérdéssel. Egyes ország, országokban ez azt jelenti, hogy mérgező termékről van szó. És itt megfordítom a javaslatomat. A bizottság azt javasolja, hogy legyen egy jelzés fekete színnel. Egyetértünk ezzel a javaslattal. Ezzel szemben, ami a kompromisszumos javaslatokat illeti a környezette e, kérdésével egyetértünk, fontos a környezetre gyakorolt hatás. Ugyanakkor itt egy olyan irányelvről van szó, ami a gyógyszerek mérgező hatásával foglalkozik, ami megjelenhet egy gyógyszerben. Lehetne, lehetenek negatív hatása a környezetre, de más dolgokra is. Tehát ezért esetleg célszerű ezt egy preambulumba betenni, de semmiképpen sem egy ö, egy jogszabályba, ezért a 4-es B-t támogatjuk. Ugyanez van a rendelettel is, valamennyi módosítót támogatjuk, kompromisszumos, kivéve azt, amelyik a környezetre vonatkozik. És ez a cikkek közé kellene beilleszteni, ezt nem tudunk egyetérteni. Köszönöm szépen Pilar Ejuzónak. Antonia Pavanova következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Linda McEvennek ehhez a dossziéhoz mert ez rendkívül technikai jelentően végezte el a munkáját, és a múlt héten azért eléggé rossz hatással volt ránk a, a, a vulkán, de mégis a lehető legnagyobb szintű, leg, leggyorsabb internetet kell kihasználni, hogy a kompromisszumokat megalkossuk. A kompromisszumot minden frakció támogatja, megpróbáljuk megtartani a fő célkötőzéseket, főként a biztonságot, illetve a páciensek védelmét illetően. Az intézkedéseket illetően az intézkedések, amelyek kihatnak a páciensek informálására, ezek egyértelművé teszik azt, hogy a dokumentumot felül kell vizsgálni, nem csak a farmakovigilanciáról van szó, ezért örülni, ezért üdvözöljük azt a kompromisszumot, amelynek értelmében a bizottságot felszólítják arra, hogy javaslatot tegyen arra, hogy milyen legyen a pácienseket támogató, tájékoztató a termék, illetve az intenzív monitorozás. Nagyon örülök annak, hogy egyességre juttunk, és így elkerülhettük az intenzív monitorozást, és megtaláltuk a megfelelő megfogalmazást. A plusz termék monitorozás, ez megfelel az állampolgárok védelmének, és a, megfelel ugyanez a gyógyszeriparnak is. A környezetvédelmi hatása a gyógyszertermékeknek az 1A, 1B irányelvben is benne van, ez a rendeletben is. Ezt a kérdést nagyon gyakorlatilag kellene megközelítenünk szerintem, mert minden politikai területen fontos az, hogy a bizonyíték alapú megközelítést alkalmazzuk, és ebben az esetben, főként a preambulum bekezdésben igazából kijelentést teszünk a környezetvédelmi problémákkal, illetve közegészségügyi aggodalmakkal kapcsolatban, amelyek nem nincsenek bizonyítékokra alapozva, és csak a gyógyszereket hibáztatni a környezetvédelem, a környezet károsodása miatt, ez nem igazán jó. És egy kicsit ezért ez légből kapott bármilyen fajta adat vagy bizonyíték nélkül mi döntéshozók vagyunk itt a parlamentben, jogakotók vagyunk, tehát nem csak cikkeket írunk a média számára, és ezért nagyon fontos az, hogy a módosítóink során mindig a, a bizonyítékra alapozzunk, és további intézkedésre van szükség a bizottság részéről, hogy ilyenfajta információkat beszerezzen. Nem akarjuk azt mondani, hogy hogy közegészségügyi vagy környezeti hatása van a gyógyszereknek, akkor hogyha ezt nem tudjuk megmérni. Tehát nagyon drága lenne ez, és hogyha van bármilyen adat, akkor mit tudunk ezzel tenni? Megtiltunk bizonyos gyógyszereket? Vannak olyanok, amelyek valóban nagyon károsak a környezetre, ezeket, de csak nagyon kevés ember szedi ezeket. Vannak olyan, ide tartoznak olyan gyógyszerek, mint például a fogamzásgátlók, vagy például a vérnyomás csökkentő gyógyszerek. Mit teszünk ezekkel? Betiltjuk ezeket? Tehát mindenképpen gyakorlatiasnak kell lennünk. Támogatom a jelentéskészítő általános megközelítését, és a megközelítését a káros hatásokkal kapcsolatban. Gondolom, hogy azonnal tájékoztatni kell a betegeket a káros hatásokra, ez nagyon fontos. Számos alkalommal megkereste bennünket beteg szervezetek ezt illetően. minden szerepvállalót informálni kell, és megfelelő időben kell eljárni. a betegek, illetve a nemzeti hatóságok is jelenthetik a káros hatásokat. Lehet, hogy néha a vállalatok maguk sokkal gyorsabban reagálnak. Ötös kompromisszum a ö, dokumentumban. Szeretnék gratulálni a jelentéskészítőnek ennek kapcsán mert valóban meg kell különböztetni a hatékonyságot és a hatásosságot. Koordináltunk a árnyék jelentés tevőkkel, illetve a bizottsággal is, és örülök annak, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk olyan hatóságokkal kapcsolatban, amelyek a haték, hatástanulmányt végzik el, például olyan gyógyszerekkel kapcsolatban is, amelyek már régóta piacon vannak, vagy olyan gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban csak most jelent meg új adat. Jobban fel kell mérni a klinikai hatékonyságot is, ez egy újfajta megközelítés, és a DJ Sankóban vannak olyanok, akik, képe, akik hajlandóak arra, hogy tovább menjenek, nagyon innovatív megközelítést alkalmaznak, és valóban ezt kell nekünk is követni. A jobb együttműködés kapcsán el kell mondani azt, hogy továbbra is a CHP-nak kell maradnia az illetékes hatóságnak. Ezen kívül nagyon fontos a teljes átláthatóság is, és az is, hogy biztosítsuk azt, hogy legyenek bizonyos licencek, illetve bizonyos megközelítések olyan testületek számára, amelyek tudományos jellegűek, és ezeket ne keverjük az olyan, ne keverjük a, a szélesebb kör, szélesebb publikummal ezeket. Thank you. Uh, Marina Janakudakis. Uh, yes, well, I haven't really got an awful lot to add to that. Nincs igazán mit hozzátennem, csak gratulálni szeretnék Lindának a kitűnő munkához és a nagyon jó együttműködéshez. A különböző kompromisszumok területén nagyon jól. E, tehát a pártokat átfogó módon dolgozott. Két terület van, amik egy kicsit foglalkoztat minket, de ezekkel külön foglalkoztunk először is. Ugye az ö, páciensek egészségét ö, szolgálja ez az irányelv, és ezért volt ez az intenzív monitoring, tehát az intenzív megfigyelés. Fontos, hogy itt a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk a szövegezésben, és ismételten a környezettel kapcsolatos kompromisszumért illetően voltak kisebb agályaim, mert a környezet nagyon fontos téma, de nem szabad ezt lefokozni, a preambulommal rámutatunk arra, hogy ez egy fontos téma, de más módon kell kezelni, és másút. Tehát összességében azt hiszem, hogy támogatni tudjuk a módosítók többségét, és magát az irányelvet is. Yeah, thank you very much. Then Peter... Elnök, köszönöm szépen, Péter Líze következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentés készítőjének, illetve az elnyék jelentéstevőnek is, főként Ajuzó asszonynak én nem annyira vagyok boldog a kompromisszumok miatt, nem annyira jó örülök ezeknek, mint a Matthias jelentésnél, de mindenképpen köszönöm, és mégis csak jó kiinduló alapot jelentetnek ezek a kompromisszumok. Nem igazán tetszik az, hogy jelenleg ebben a jogakotási folyamatban nem tudtuk még a, a, a a betegtájékoztatót javítani, de be kell vallom e, azt, hogy e, a bizottság javaslata, hogy legyen egy fekete keret, ez igazából egyfajta zavart okozhat, és ezért néhány módosítást javasoltam, de lehet, hogy nem volt még e, ideje ennek, nem volt itt az idő arra, hogy ezzel foglalkozzunk, azt kérném, hogy a páciensek tájékoztatása kapcsán foglalkozzunk a beteg tájékoztatókkal is, mert valóban elkezdünk gondolkodni, hogy hogyan lehetne javítani ezeket. Összefoglaló nélkül nem fog ez nézni. A beteg tájékoztatónak jogjogokból mindig hosszúnak kell lennie, minden jogilag fontos dolgot tartalmaznia kell, és hogyha a paciensek ezt elolvassák, akkor ez problematikus le, lehetnek, mert akkor végén nem veszik be a gyógyszereket, és hogyha pedig nem olvassák el ezeket, akkor pedig nem lesznek informáltak, tehát mindenképpen kell egyfajta összefoglaló. Szerintem erre a témára vissza kell majd még később térnünk. A környezeti hatásokat illetően a szakbizottságban, illetve a frakciókon belül is különbözőek a nézetek. Én is benyújtottam ezekkel kapcsolatban módosítókat, amelyeket majd talán megtalálnak a, mód, a módosítókban is. Először is két dolgot kell megkülönböztetni. Először is talán a probléma, van ö, tudományos kutatás is, hogy vannak bizonyos környezeti hatások, tehát mindenképpen problémával állunk szemben, és ö, hogyha változásokat tapasztalunk a halakon, akkor lehetséges, hogy eh, az embereken is ilyenfajta változást lehet majd tapasztalni, hogyha eh, a tengerből nyerjük az ivóvizet például. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, és szerettem volna a módosítóban is ezt kifejezni, de a kompromisszumban ezt nem látom, előfordulhat az, hogy bizonyos eh, életfontosságú gyógyszereket nem kapnak meg emberek, ezért nem szabad olyan gyógyszereket kivonni a piacról, olyan fontos gyógyszereket, amelyek esetleg környezetre hatás, károsak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a kutatás, tehát meg kell néznünk pontosan azt, hogy hogyan jutunk tovább. Fontos az, hogy az Európai Bizottság ezt a rendszert alkalmazza, és úgy gondolom, hogy a preambulum bekezdéssel és akár további cikkekkel lehetséges lesz ez, és meglátjuk majd azt, hogy a többséget megkapja -e ez holnap. A, az, hogy a páciensek a hatóságoknál jelentkezhetnek bizonyos ö, ö, problémákkal, hát ez számomra nem annyira jó megoldás, mert ez különböző problémákat okozhat, sokkal több kára van ennek, mint haszna, lehet, hogy meg kellene nézni azt, hogy a 231-es módosítást lehetne -e támogatni, ahol a tagállamok bizonyos rugalmasságot kapnak ebben a kérdésben. A kollégáktól azt kérném még, hogy nézzék meg azt, hogy a 247-es, 46-os mostákat tudják-e még támogatni. Itt bizonyos könnyebb, könnyítésekről van szó a KKV-k esetében. A 76-os, 79-es módosítások a mellékhatásokról ö, szólnak. Azt kértük ebben a módosítóban, hogy a mellékhatások nemzetközi definícióját alkalmazok. Utolsó pontként a rendeletnél azt kérném, a 80, a 82-es módosítást támogatság, mert itt a KKV-król van szó. Jelenleg a KKV-knak egy teljes pert kell elindítaniuk a gyógyszerügynökséggel szemben, hogy úgy gondolják, hogy rosszul jártak-e velük szemben, ezt szeretnék egyszerűsíteni. Összességében szerintem a kompromisszumok jó irányba mutatnak, és igazából százszerzelékosan elégedettek lehetünk ezzel a szöveggel. Elnök, Köszönöm szépen, Korin Lepás következik. Tisztelt elnök úr, nagyon gyors leszek, eh, hála annak a kitűnő munkának, amit eh, Linda McEwan asszony eh, végzett, és minden kompromisszumot megtalált, és minden elem jelen valami kell ahhoz, hogy egyet tudjunk érteni. A magam részéről én is előterjesztettem módosító indítványokat, de meg kell mondjam, teljes mértékben elégedett vagyok a kompromisszumos megoldásokkal, amiket van asszony terjesztett elő. Legyen ez az átláthatóság, a különböző térítési kérdések. Mindössze egy dolgot szeretnék megjegyezni, kétségtelen, hogy elfogadhatjuk, hogy a környezetvédelem és a gyógyszerészeti termékek környezetvédelmi hatása csak egy preambulumban fog szerepelni, de az mindenképpen világos, hogy erről előbb-utóbb tárgyalni kell. Egyre fontosabb kérdés lesz ez a víz felhasználásban, illetve a vízszennyezés vonatkozásában. És ilyen vagy olyan módon egyszer ezzel a témával is foglalkoznunk kell. És például az a reagálás, amit az antibiotikumokkal ö, kapcsolatban is van, ugye ellenállóak leszünk, vagy például rákellenes termékek, anyagok a folyóvizekben megtalálhatóak. Tehát ezek nagyon fontos közegészségügyi kérdések. Tudom, hogy nem itt kell erről ezzel foglalkozni, de valamikor foglalkozni kell vele. Köszönöm szépen, Mihály Treambulosz. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy néhány percet elidőzni azoknál a kérdéseknél, a kolléganő, aki ezzel foglalkozott, nem tud ugyan itt lenni, de a 2L2B kompromisszumokat támogatom, és azt szeretnénk, hogyha a biztonság jobban, nagyobb figyelmet kapna, és nagy, nagyobb lenne a tájékoztatás a 4A, 4B-t, ugyancsak támogatjuk, valójában azt szeretnénk, hogyha a környezetvédelmi dimenzió figyelembevételre kerülne, akkor, amikor egy költséghatósági jellemzést végeznek. Éppen ezért meglepő számunkra, hogy egyes politikai frakciók, különösen a néppárt egyetért a preambulum bekezdésben, tehát a 4, a 4A-val, viszont nem ért egyet a 4B-vel. Hát ennyi, köszönöm. A fenntartásaink vannak. Köszönöm szépen, és most Francis Grosztetnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon sok minden elhangzott, és többek között árnyékjelentést tevőnk, Pillár Ajuszó mondott el sok mindent. Én mindössze két-három dologra szeretnék reagálni. Én nem arról van szó, hogy a farmakovigilancia új rendszerét találjuk ki, egyszerűen csak arról van szó, hogy dolgokat harmonizálni kívánunk, olyan elemekből kiindulva, amik az engedélye rendelkező gyógyszerek másodlagos hatásait, mellékhatásait eh, eh, ellenőrzik, illetve kezelik. A javaslataim egy része, amelyeket más kollégákkal együtt terjesztettünk elő, belekerültek a kompromisszumokba. Nagyon örülök annak, hogy a az intenzív vagy fokozott felügyeletet kivettük a szóhasználatból, ez a, ö, arra utalt, hogy a páciens azonnal ö, rosszul lesz attól, hogy meglátja ezt. Ugye a farmakovigilencia az nem az a, nem az a célja, hogy kétségbe esen tőle a beteg, hanem az, hogy a kockázat és a hatás arányban legyen, és ne a kockázat kerüljön előtérbe. A gyógyszer ugye azért van, hogy meggyógyítsa lehetőleg a beteget, és ne hozzon létre egyéb problémákat a környezetvédelem figyelembevételével mindenkinek igaza van, hogy előbb vagy utóbb foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel is, de az is igaz, hogy az nem része a farmakovigilanciának. Éppen ezért nem szabad ezt ebbe beleépíteni. Ezért a preambulum bekezdési elegendő, de tény, hogy az Európai Bizottságot fel kell kérni, hogy elő vagy utóbb foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és tegyen javaslatokat. Más mondani valom ezzel nincs, mert már minden elhangzott, kollégák elmondták. Én is nagyon örülök annak, hogy a ö, ö, ritka betegségek gyógyszereit is figyelembe veszük, valamint a generikus gyógyszerek is belekerültek. Ennyit szerettem volna mondani gyorsan. Köszönöm szépen, François Grotessen. Roth Berent asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzésem van, utána pedig majd a módosítókra térek rá. Először is a környezetről szeretnék beszélni a jogalkotásnál, a gyógyszereknél bármilyen jogalkotásról is volt szó, mindig is figyelembe vettük a környezeti aspektusokat. Lehet, hogy nem ez a legjobb hely erre, de mégis fontosnak és helyesnek tartom azt, hogy mindig is utalunk erre. A kompromisszumos módosítás igazából hasznos munkát ad a gyógyszerügynökségnek, illetve a környezetvédelmi ügynökségnek. Az egyik kolléganőn utalt erre, hogy mit, mit tegyünk, és már akarjuk most tiltani a gyógyszereket? Nem, nem erről van szó, de ő is megnevezett egy fontos területet, a hormonok területét. Volt, akik, voltak olyanok, akik az antibiotikumokra utaltak, tudjuk, hogy ezek megmaradnak a vízben, és nagy költségek ellenére, befektetések ellenére sem le, lehet ezeket kiszűrni, és hogyha most azt mondjuk, hogy nem teszünk semmit, akkor igazából befejezhetjük a klímaváltozás elleni harcot is, hiszen ott sem tudjuk, amit lehetne tenni. Tehát igazából számos olyan téma van, ahol azt lehetne mondani, hogy jelenleg nincsen százszerzelékos megoldásunk, és mégis tudjuk, hogy ez egy probléma, és ezért foglalkozunk ezzel a problémával, és hát ez a feladatunk politikusként. Tehát remélem, hogy a kompromisszumos módosítók 1A, 1B ezek valóban majd nagy többséget kapnak. A betegtájékoztató kérdése, amelyre Líze kollégám is utalt. Olvastam a kompromisszumokat, amelyek erre vonatkoznak. Én sem örülök a megfogalmazásnak, nem hiszem, hogy 18 napon belül kellene a bizottságnak eljárnia. Tudjuk, hogy hogyan reagál erre a bizottság és a jogi szolgálat, akik itt vannak, mindenki azt mondja, hogy ezt akarjuk, de a bizottsági jogi szolgálat úgyis megtiltaná azt, hogy elkötelezze, elkötelezze magát a bizottság ilyen szempontból, hiszen náluk van a kezdeményezés joga. De mégis a jelzést helyesnek tartom, és örülök annak, hogy a jelentés készítő más intézkedést is tesz annak érdekében, hogy ez benne legyen a bizottság következő munkaprogramjában. Hogyha a bizottság ezt önkénten tenné meg, azonnal jobb lenne. Van még két pont, amelyre szeretnék kitérni, és mivel kevés az idő, ezért beszélnék a saját módosítóimról. Lehet, hogy ez nem teljesen evidens néhány kollégám számára. Az első, a 72-es, 77-es módosítók, ezek az adott bizottságok összetételéről szólnak a farmavigolanciai kockázat felmérő testületről van szó, és itt a tagállamok megkapják a lehetőséget arra, hogy egy-egy tagot delegáljanak ebbe a testületbe számomra. Ez olyan, mint hogyha ez olyan, mint hogyha a nyúl vinné a puskát a tagállamok azok, akik az elmúlt tíz évben állandóan megakadályozták a farmakovigilenciai kérdéseket. Nem a tanács vagy a bizottság volt ez, hanem a tagállamok voltak azok, akik nem tudtak pénzt kiadni, nem voltak hajlandóak pénzt kiadni erre a struktúrára. És most, hogy úgy úgy jutalmazzuk meg őket, hogy majd ők delegálják a tagokat, hát ezt nem igazán tartom jónak. Itt tudományról van szó, a tagállamoknak, a tagállamok minden egyes bizottságban képviselve vannak, nem sokat használnak ez ebben a bizottságban, de úgy gondolom, hogy itt tényleg tudósokra van szükség, nem pedig egy hivatalnokra, például a német egészségügyi hivatalból, aki pont Londonba akar majd utazni. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy itt megfelelő kompromisszumra van szükség a 77-es kapcsán. Tehát lehet, hogy részt vehetnének ezek a hivatalok az üléseken, de nem szavazhatnának. Kíváncsi vagyok a tanács, mit fog majd erre mondani. Szerintem azt fogják mondani, hogy minden országból három tagot akarunk majd. Az Executive Directorről Executive Director eh, General, general változtatom a megfogalmazást. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. Érzékeny, mert néhány kollega nem tudja, hogy eh, mit is mondjanak erre. Én nem értek száz százalékig egyet a bizottság hierarchiájával, vagy a munkatársakkal, de beszéltem a korábbi uh, biztossal, illetve a főigazgatóval az ügynökségek kapcsán. Tudjuk, hogy vannak ügynökségek az Európai Unióban, és különbözőek a fizetések, illetve a, a támogatások, és van olyan ügynökség, ahol a e, munka, munkatársak az ügynökségeknél olyan fizetést kapnak, mint egy főigazgató. Tehát e, vannak olyan, ö, olyan ügynökségek is, ahol több a head of unit, mint, ö, mint a bizottságnál. És vannak olyan ügynökségek is, ahol a főigazgatónak a szintje egy igazgatói szintnek felel meg. Én meg vagyok arról győződve, hogy mind a pénzügyi összeg, mind pedig a több mint 600 főből álló munkatársi csapat azt követelik, hogy megfelelően legyenek beosztva, és ha komoly munkát szeretnénk ennél a testületnél, akkor mindenképpen ezt el kell végeznünk. Meg kell néznünk azt, hogy, hogy kik jelentkeztek a igazgatói székben. Igen, meglepő dolgot láthatunk, nem ezen a legjobbak jelentkeztek és nem is igazán a legjobbak az Európai Bizottságtól. Tehát mindenképpen nem igazán jó a helyzet itt, az Európai Bizottság is tudja ezt, én is tudom. De mégis itt van ez a szabályozás, ami az ügynökségekre vonatkozik. Mindenképpen szeretném ezt a témát követni, nem arról van szó, hogy én sajnálom tőlük a pénzt, hanem először is itt a, arról van szó, hogy a felelősséget megfizessék, ez úgy gondolom az egyértelmű, de azt szeretném, hogyha a lehető legjobb embereket tudnak megszerezni az ottani munkára, és erre másfajta megoldást kell találnunk. Hogyha szeretnének egy áttekintést kapni arról, hogy hogyan vannak beosztva a többi ügynökségek, vegyük például a vegyi ö, anyagok ügynökségét. Ezt nagyra értékelem, de ott is van egy külön szabályozás az ott dolgozók számára. Ez rendben is van, ezt támogattam, de vannak más ünnökségek, amire megkérdezem, hogy mit csinálnak egész napot. Tudjuk, hogy miről van szó. És a e, igazgatók 15-16-os kategóriákban vannak. Hát ez, ez lehetetlen. Mindenképpen ezt meg kell változtatni. Ezért szeretném, hogyha 70-es módosítomat támogatnánk. Merci euh, beaucoup, euh, Madame Rod. Köszönöm szépen, Rod asszony. úr következik. Igen, elnök asszony, én is gratulálni szeretnék a Linda McEvennek munkájához, és valamennyi, és valamennyi munkatársnak, akik árnyék jelentős tevőként hozzájárultak a rendelet és az irányelv javításához. Valamennyien tudjuk, hogy ennek az irányelvnek és a rendeletnek a beterjesztésekor sokan úgy gondolták, hogy gyengülni fog a farmakovigilancia európai szinten. Úgy gondolom, hogy a módosító indítványok, úgy, ahogy ezeket eh, benyújtották, a kompromisszumos javaslatok, eh, lehetővé teszik a kiegyensúlyozást. Ugyanakkor ez a szöveg véleményem szerint csak egy lépés, hogy folytathassuk a tevékenységünket annak érdekében, hogy nagyobb legyen a farmakovigilancia, és védettebbek legyenek az európai állampolgárok. Szeretnék egy olyan témával foglalkozni, ami nekem úgy tűnik, hogy még az elkövetkezendő években munkát igényel, ez pedig az erőviszonyok kérdése a közhatalom és a gyógyszerlaboratóriumok között. Szerintem ez a dokumentum még nem megy elég messze de megértem, a, a kompromisszumra szükség van, és azt is értem, hogy a közpénzből történő finanszírozás egyelőre gyenge, és ez is azt eredményezi, hogy ez a farmakovigilancia rendszerünk van, ahol gyakorlatilag a gyógyszerészeti laboratóriumok nyújtanak szolgáltatást. Linda McEwen is egyébként foglalkozott ezzel a kérdéssel, fel is vetette hozzászólásában. Ha megnézzük, hogy a az elemzést, az adat értelmezést maguk a gyógyszerészeti cégek végzik. Ez azt jelenti, hogy kellemetlen helyzetben vannak ők maguk is, és ezért célszerű lenne, hogy mi a jövőben közhatalomként ezt a feladatot elvenjük, mert itten bizony érdekütközés állhat elő, ez a, ezeknek a gyógyszerészeti cégeknek sem érdekük. De például, hogyha megnézzük a, az, az H1N1-es influenza kérdésével, az is látható. Köszönöm szépen meg Haven asszonyt, mondja az elnök. Nagyon sokan elmondták, hogy mennyire jó a munkája. Köszönöm szépen az árnyék jelentéskészítőknek, minden kollégának az elmúlt heti munkát. Köszönöm szépen a titkárságnak is az idejét, a munkáját. Nem sok a mondandóm, hiszen megszületett a megállapodás. Na most, ami a környezetvédelmi kérdést illeti, a kollégák, akik már 15 éve itt vannak, mindig azt mondják, hogy állandóan beszélünk erről, de semmi nem történik. Peter Líze, aki már nincs itt, készített egy módosítót, és ő is említette, hogy vannak olyan módosít indítványok, amelyek a farmakovigilencia csoportot arra szólítják fel, hogy figyeljenek oda a környezetvédelmi problémára is. De van egy ilyen ügynökség, amely foglalkozik a témával. És ez a megfelelő eljárás, föl kell használnunk az ügynökséget erre a feladatra. Peter Liesel, a betegek visszajelzése, közvetlen visszajelzése. Nos, hát nem nagyon örültek ennek a rendszernek, és független testületek végeztek kutatást, a mellékhatásokról hatékonyabb a visszajelzés ilyen esetben. Ami a homeopátiás készítményeket illeti. Ha annak valamilyen aktív hatóanyaga van, akkor igenis ezzel is kell foglalkozni a farmakovigilanciának. Úgyhogy ezért nem támogatom az ilyen jellegű módosítókat. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenről beszéltem, és nagyon remélem, hogy holnap délelőtt hatékony lesz a szavazás is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnénk mindenkit arra, hogy holnap szavazunk délelőtt, és júniusban lesz a plenáris szavazás. Utolsó napi rendi pont következik. Vesznod azt, hogy nincs jelen. Jó percen úr, akkor kérem tájékoztasson minket a témáról. Köszönöm szépen. Osza Vesznud nevében fogok szólni az, aki most nem tud velünk lenni. Nos, az állásfoglalás lényege, hogy elkerüljük a trombin bevételét a 95 per 2 per LK irányelv negyedik mellékletébe. De talán tájékoztatásképpen el kellene mondanom, hogy mi is a trombin. Olyan enzimről van itt szó, amelyet vérből nyerhetünk, sertések vagy szarvasmarhák véréből. Olyan enzim ez, amely természetes összetevője az emlősök rendszerének, és utolsó kapocsként nevezik meg a vér koagulációs folyamatában. Tehát olyan enzim, amely segít a véralvadásban, vagyis, hogyha az ember megsebesül, akkor segít a, a seb begyógyulásában. A lényeg mi tehát? Az, hogy a húst ö, egy hú, hús darabokat tudjunk ennek segítségével ragasztani. Önmagában ez az anyag nem veszélyes. Legalábbis ez a megállapítása az illetékeseknek, és a bizottság ezért akarja engedélyezni e, ezt az anyagot, tehát nem veszélyes, hogyha külön kerül felhasználásra. A gond azonban a felhasználása e, ennek az anyagnak, aminek e, sajnálatos következményei lehetnek, és ezért érveltünk azzal, hogy nem kellene engedélyezni ezt. Engedjenek meg három ellenérvet. Az első a következő. Annak ellenére, hogy önmagában nem káros ez az anyag, lehet káros hatása. Az egyik kockázati tényező, amit nagyon sokan ismernek, amikor a húst felhasználjuk a különböző e, élelmiszeripari termékek fel, előkész, előállítására, az az, hogy a különböző baktériumok elterjedhetnek a hús felületén. Például a szalmonella baktérium, és mindannyian tudjuk, hogy ez eléggé komoly gondot okozhat. Egyértelmű, hogyha egy darab hús helyett több húst ragasztunk össze, hús darabot ragasztunk össze, akkor a kockázat is egyenesen arányosan nő. Egy másik érv az, hogy olyan helyzet állhat elő, amelyben félretájékoztatjuk, félrevezetjük a fogyasztót. Tehát az a tény, hogy egy hús darabot értékesítése bocsátunk, egy darabként kezelünk, de ugyanakkor több darabból áll össze, nem igazán tudatosul a fogyasztóban, és nincs megfelelően átlátható helyzet ugyanis címkézéssel tájékoztatni kellene a fogyasztót, hogy az a hús, ami egynek tűnik, tulajdonképpen mégsem az. A bizottság azonban úgy gondolja, hogy például az éttermekben felszolgált hús esetében ez ugye problémás. Ez nem engedélyezett. De ha ez így van, ha az éttermekben nem engedélyezett, akkor bárhol máshol miért lehet engedélyezett? Ez az én kérdésem. A végső érv pedig ez. Én nem igazán látok megfelelő érvet amellett, hogy engedélyezzük ezt, hiszen nem képez többletértéket egyáltalán nem arról van szó, hogy egy csomó jó érvet tudnánk felsorakoztatni a negatívok mellett. Én még soha nem hallottam egyetlen egy fogyasztótól sem, pedig sokan fordulnak hozzánk, hogy azt mondaná, hogy rendkívül hátrányos, hogyha nem tudnánk ilyen jellegű húst vásárolni a szupermarketben, nagyon jó lenne, hogyha vehetnénk olyan húsdarabot, ami több különböző húsdarabból áll össze. Azok viszont támogatják ezt az elképzelést, akik pénzt akarnak ebből kovácsolni. És olyan feltételek mellett kívánják ezt elérni, amit majd úgy gondolnak, hogy a fogyasztó lenyel. Nos, ebben a helyzetben született ez a javaslat, és nagyon sok fogyasztóvédő szervezet keményen kritizálta mindezt. Németország és Svédország nagyon sokat foglalkozott a témával, és olyan példának tekintette, amelyben az EU olyan helyzetet próbál teremteni, ahol a fogyasztók kárára pénzt pénzhez juthatnak kevesek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy le tudjuk állítani ezt a folyamatot, és megkapom a támogatásukat. Tehát olyan anyag ez, amely félrevezetheti a fogyasztót, potenciális káros hatása lehet az egészségre, mert megnöveli a baktériumok számát, és ez egyáltalán nem előnyös. Úgyhogy végül is kétségtelen, hogy amennyire csak lehet, el kell kerülnünk ezt a helyzetet. Úgyhogy nagyon köszönöm a támogatásukat, köszönöm. Elnök. Az én frakcióm nem képviselteti magát, de én teljes mértékben egyetértek. Ajusz asszony két szót. Bueno, Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő voltam az adalékanyagokkal kapcsolatban, és ezen az alapon szólok most hozzá. A 92-es irányelv tehát a 92 per 9502-es irányelv elfogadta a mellékletek módosítását. Itt éppen egy ilyen esetről van szó ahhoz, hogy egy adalékanyag használható legyen, ahhoz bizonyos követelményeknek meg kell felelnie. A, az ügynökség azt mondta, hogy tanulmányozta ezt a készítményt, és a 26-án azt mondta, hogy a használata nem okoz problémát egyébként van egy funkciója és technológiai szempontból, és ez a fogyasztó számára előnyt jelent. Természetesen ez egy technológiai innováció, mert a végtermék stabilitását növeli tehát előnyös ilyen szempontból, és ahogy a rendelet, az 1338 per 2008-as rendelet kimondja, eh, hasznos, és nem is tévesztik meg a fogyasztót. Egyébként ezt mondja maga a jelentés készítője is a jelentésében. Kétségtelen, hogy adott esetben ö, csalásra is felhasználható lenne. Azonban, ha a ö, a fogyasztó ezt az anyagot akarja használni, ami természetesen nem káros is, hanem biztonságos, például az éttermekben nem használható. Tehát nem kerül megtévesztésre véleményem szerint a fogyasztó. Mindössze ezt mondhatjuk el. Ami egyébként pedig eh, van egy nagyon egyértelmű címkézési követelmény nem szeretnénk, hogyha a fogyasztó megtévesztésre kerülne. Már az előző jogszabály módosításokor is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Nem indokoltuk meg, hogy miért tiltjuk a, a használatát. Tehát nem tudjuk támogatni a jelentés készítőjét, aki ellenzi, hogy ezt az irányelvtervezetet elfogadjuk. Azt sem szabad elfeledni, hogy ez a terv, ez magába foglalja más 20 élelmiszer adalékanyag használatát. Vannak ö, érvek ö, ezek mellett, de nem ö, igazán helytállóak szerintem mert azt mondjuk, hogy megtévezhető a fogyasztó holott, a terméket megfelelően címkézni kell, és a fogyasztó ebben az esetben tudja, hogy olyan húsdarabot vesz, amiben benne van ez a ragasztó szerepet betöltő adalékanyag. Étteremben pedig nem használható, tehát nem tartom meg az érvet, és nem tudom elfogadni a jelentéskészítőnek az érvét. Zsita következik. Den eh, här produkten Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, én úgy gondolom, hogy ennek a eh, terméknek egyetlen egy célja van, hogy félrevezesse a fogyasztókat, hogyha valami úgy néz ki, mint egy hús, de mégse az. De hogyha rajta áll az, hogy ez nem teljesen hús, akkor csak akkor derül, derül ki a fogyasztó számára, hogy összeragazgatott húsdarabokról van szó. Elfogadom, hogy ez nem lehet önmagában veszélyes, de mégis itt a folyamatról van szó. A terméknek a eltarthatósága sokkal rövidebb, és itt van még a bakterológiai rizikó is, amely persze összefügg a termék eltarthatóságával. Egyetértünk abban, hogy maga az anyag nem veszélyes, de elég gyakran beszéltünk már arról, hogy mi, tört, hogy mi a célja ennek a jogalkotásnak, és a célja az az, hogy a fogyasztókat ne tévesszék meg, hogy a fogyasztók valóban használt élvezhessék ennek a jogalkotásnak. És valóban ezért ez egy teszt, és itt nem arról van szó, hogy bizonyos egészségügyi kockázatokkal foglalkozunk, hanem itt inkább a jogalkotás morális részével foglalkozunk. Valóban ebben a, ezzel a jogalkotással meg tudjuk mutatni azt, hogy nem engedjük azt, hogy a fogyasztókat félrevezessék. Ki fogja majd megfizetni az ellenőrzéseket? Ki fogja ezt megfizetni? Úgy gondolom, hogy ezért ellen, ezzel ellen kell szavazni. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Tudjuk, hogy mi mindent használnak az éttermeknek, éttermekben. Ha megnézzük e, a jogalkotást az a élelmiszer eh, területén, akkor azt láthatjuk, hogy óriási eh, katasztrófa van. A BSE idején azon gondolkodtunk, hogy megtiltjuk a mechanikusan leválasztott húst, amit a csontról leválasztottak, azért, mert így kiválhat eh, a csont folyadék, és sokan azt gondolták, azt gondolták hogy ez eléggé undorító, és hát amiről most szó van, az is az. Két aspektusról van szó. Először is az egészségügyi aspektusról. Mi történik az összedragazgatott húsdarabok felületével, amelyet nem konzerválnak, nem tisztanak, mert nem hevítenek, azért mert kis darabokról van szó. Hát mondjuk ki, itt hulladékról van szó. Persze fogyasztható hulladékról van szó, olyan, olyan hús darabokról, amelyet igazából senki nem en, önmagában nem enne meg. Olyan darabokról van szó, amely nem, amelyet nem lehet a mondjuk a szarvasmarhatnak adni, vagy akármi, akármilyen állatnak, állat eledelbe belerakni, és azt akarjuk megengedni most, hogy legkisebb hús darabok, amelyek, amelyek a gyártás során keletkeznek, ezeket használják fel. Ez természetesen ez félrevezető, és mindenfajta tisztelettel mondom ezt a bizottság irányába. Pudeli úr sokat tett a BSE szempontjából, de az, hogy azt, hogyha azt mondjuk, hogy a sertés és szarvas marhára, a trombin az valamit jelent, tehát szerintem a származási hely mellett azt kell feltudatnunk, hogy kombinált hús darabok. Hát nem tudom, hogy a bizottságban dolgozók hol élnek. Mi, mi, a helyzet a tagállamokban, a műsajtal, a pizzákon. Nagyon gyakran beszélnek erről a médiában, vagy a spanyol ö, ö, botrányról beszélünk, hogy állítólag tele volt a spanyol eper növényírtóval. És utána megígérik, hogy csak jó termékeket alkalmaznak. Igazából ezt nem lehet támogatni, semmilyen jogalap nincs erre se nem szükséges ez. És nem is tudjuk ezt megmagyarázni a fogyasztóknak. A combined meat products. Tehát aki például sonkát szeretne előállítani, az hogy fog eltenni gelatinnal össze nyomja. Én ezt nem tartom helyesnek, én attól félek, hogy itt lesz egyfajta tendencia annak irányába, hogy mindenki kicsit nagyvonalúbb legyen. Én pontosan ettől tartok, Erik, és remélem, hogy ez nem szimptomatikus az Európai Bizottságban. Lehet, hogy 12 évvel ezelőtt a kollégák nem voltak még itt, amikor egy óriási élelmiszerválsággal látunk szembe az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy egyértelművé kell tenni azt, hogy itt nem, nem csak az egészségügyi rizikóról van szó, hanem a fogyasztók megtévesztéséről is szó van. A fogyasztóknak látniuk kell azt, hogy az, például nekem az én választó ö, kerületemben hogy azt mondják nekem, hogy te vagy a felelős azért, mert a pizzán műsajt van, nem tudjuk, hogy mi van a, a, az élelmiszerekben, lehet, hogy a hús az nem hús, a sonka az nem sonka. Én ezt nem tudom e, e, vállalni, az állásolás az jó, el tudjuk fogadni, és szerintem az édesítőszereken kívül, színezéken kívül más nem lehet használni az élelmiszerekben. Madame Vilmot. Vilmot asszony. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek. Záucsi, rövid leszek az emberek egy hús, darab húst akarnak megvásárolni, és hogyha azt mondják, hogy ezek maradékok, amiket összeragasztottak, akkor nem venné meg. Tehát eh, ahhoz most úgy eh, állítjuk be, mint hogyha a vásárló ezt szeretné megvenni, holott egyáltalán nem szeretne ilyet venni. Tehát igenis ez félrevezethető, félrevezető, ez nem is kétséges. És ami még ennél is fontosabb, hogy fennáll a veszélye annak, hogy adott esetben komoly fertőzést okozhat, és ez még fontosabb, mint az, hogy félrevezetik a fogyasztót. Már ez is önmagában elég rossz. de hát font, fontos, hogy ilyen termékeket ne állítsanak elő az emberek számára, akik az egészségéért felelősek vagyunk. Szerintem ez semmiképpen ne, sem támogatható. Szerintem ez egy olyan állásfoglalás, amiben egyet kell értenünk, és a bizottság remélhetőleg ezt figyelembe veszi. Nem szeretnék a fogyasztók, hogyha félrevezetnék őket, szeretnék tudni pontosan, mit fogyasztanak. Elnök, köszönöm szépen ami engem illet, én teljes mértékben csatlakozom ahhoz, amit a már elmond, Berend mondott, mert én sem látom be, hogy hogyan lehetne azt mondani, hogy védelmezzük a fogyasztókat, és szeretnénk az európaiak bizalmát megnyerni, és ilyen ötletekkel el, előállni. Szerintem ez elfogadhatatlan. Pudelesz igazgató úr, aki védelmezni szeretné ezt a dolgot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nehéz feladat, de fontos. Először is, ami az egészséget illeti, a fogyasztó számára milyen veszélyt jelent. Ez Jörgensen úr elmondta, ez egy természetes anyag, ami benne van az állatok vérében, sőt a mi vérünkben is. Az EFSA elmondta világosan, hogy ez nem jelent veszélyt a fogyasztó számára az, hogy különböző húsdarabokat kevernek össze, és ezeket összeállítják, és ezáltal szalmonellás veszély növeg-növekszik, ez kétségtelen, de nyilvánvaló, hogy az iparnak kell kezelni ezt a kockázatot, mert ez egy olyan termék, ami nyilvánvalóan kockázatosabb, mint maga a természetes állapotú hús, amelyiket nem úgy ragasztották össze. De ez ugyanolyan veszély, mint ami egyébként van a darált hús esetében, ahol természetesen növekszik a veszély, és az iparnak sokkal jobban oda kell figyelnie, nekik kell kezelniük ezt a kockázatot, ezért felelősek, és ha probléma mutatkozik, akkor ők a felelősek, bűnösek. Ez vitathatatlan, minden intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerülhető legyen, hogy olyan, hogy a különböző darabokból az előállított hús az nagyobb szalmonella, lisztéria vagy stafilokókusz vagy egyéb fertőzést okozzon. Azt is tudják, hogy az irányelv azt irányoz elő, hogy a kritériumok között, ahhoz, hogy elfogadható legyen egy hozzáadó anyag, észszerű technológiai indoknak kell fennállnia az a kifejezés annyit ér, amennyit. Kétségtelen, hogy ennek a trombinnak a szerepe az, hogy húsdarabok összeéleszthetőek legyenek. Ennek van egy stabilizációs hatása is, mert lehetővé teszi, hogy a fehérjéket egymáshoz kösse, így húsdarabok is, tehát ezek jobban egybe maradnak, és sőt, hosszabb ideig is összeállnak, mint a hagyományos hús. És azért is hasznos ez. Most valaki lehet ellene vagy mellette, de ez azt is jelenti, hogy érzé, érzékszerű szempontból gyengébb minőségű hús, ugyanakkor egészségügyi szempontból kielégítő minőségű hús, és sokkal olcsóbb, mint a mm, normál hús. Tehát egy ilyen darabokból összeállított sertésszelet az olcsóbb, mint egy természetesen vágott sertésszelet a technológia rendelkezésre áll, mint a polifoszfátok, karaginátok, alginátok és egyéb anyagoknak ugyanilyen hatásuk van, és mi magunk is a családi konyhánkban is használunk, használjuk a tojás fehérjét, sárgáját, plazmát és egyebet éppen azért, hogy ezeket alkalmazzuk. Ez minden konyhában benne van. Rosszett asszony, biztos vagyok benne, illetve nem tudom, hogy ön milyen konyhát vezet, lehet, hogy ön is készít pástétomot, húspástétomot, zöldségpástétomot, és biztos, hogy ezt tojás fehérjével köti meg. Nem ismerem kellően, de biztos, hogy minden konyhában ugyanazt csináljuk, csak nem trombinnal hanem más készítményekkel, hasonló jellegű készítményekkel. Fontos dolog a fogyasztó megtévesztése. Első alkalommal teszünk bele a jogszabályba bizonyos olyan elemeket, amelyek elkerülhetővé teszik például sem a közétkeztetésben, sem az éttermekben nem használható ez, csak előre csomagolt termékekkel, és amelyek a végfogyasztónak szólnak. Tehát például a szupermarketekben lennének ezek árulhatóak. Második dolog, feltüntetésre kell kerülni, hogy újra rekombinált, újra ö, e, egyesített hús. És ennek a ö, fogyasztó a megnevezés mellé kell feltétlenül, tehát ő tudja, hogy nem egy sütnivaló hússzeletről van szó, hanem darabokból összeállított ö, hússzeletről. Végezetül pedig azt is rá kellene írni, hogy honnan származik, milyen állatból származik ez a trombin, hogy ez sertésből vagy marhából. Ezt vallási okok miatt tennénk, mert hoz, vannak olyan fehérjék, amelyeket ugyanezzel a célból használják nem adalékanyagként, amiről nem lehet tudni, hogy milyen állatból származik, és ez problémát okoz a muzulmánoknak, a hinduknak, akik nem akarnak marhát enni, mert szent állatnak tartják a marhát, jelenleg ez nem kerül feltüntetésre, és első alkalommal azt javasoljuk, hogy ez kerüljön feltüntetésre, ami véleményünk szerint egy nagyobb átláthatóságot és egy jobb tájékoztatást jelent a fogyasztó számára, aki a dolgok tények ismeretében választhat. Kétségtelen, hogy a csalás lehetősége fennáll az éttermek esetében, ezt nem tagadhatjuk. De a tagállamoknak kellene ellenőriznie megfelelően ezt a jogszabályt, az ő feladatuk. Amikor ellenőrzik az éttermeket, akkor az ő feladatuk, hogy megnézzék, hogy ilyen termékkel dolgoznak-e, miközben nem lenne szabad. Tehát ez a jogszabály, közösségi jogszabály alkalmazási kérdése, a hivatalos élelmiszer ellenőrök, állatorvosok, egyebek feladata, hogy amikor ezeket az éttermeket ellenőrzik, vagy a közétkeztetést ellenőrzik, akkor nekik kell ellenőrizni azt, hogy ezeket a termékeket ilyen éttermekben ne használják. És hogyha önök engedélyezik, és a szöveg elfogadásra kerül, akkor nyilvánvalóan ez egy olyan ö, elem, amit nagyon hangsúlyozni fogunk a tagállamoknál. Ugyanis, hogyha vannak olyan ö, intézkedések, hogy csak végfelhasználónak forgalmazható előre csomagolt formában, akkor nyilvánvaló, hogy senki sem szeretné, hogyha ez előbb-utóbb az éttermekbe kerülne. Hát nagyjából ezek az érvek, amelyek talán nem kielégítőek az önök számára, de megfelelnek a, az irányelv három kritériumának. Egészségügyi problémát nem jelent a fogyasztó számára, és ez világos. Technológiai, észszerűen szükséges technológiai igény, és ne legyen megtévesztés a fogyasztó szempontjából. Ez az a három kritérium, amit értékelnünk kell amikor javaslatot teszünk a tagállamoknak, majd pedig önöknek az ilyen típusú jogszabályt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök, hát eléggé félelmetes volt, de köszönöm, hogy vállalta ezt. Csak néhány szót a jelentéstevőnek zárszóként, mert már nagyon késő van. Nem szeretném elismételni mindazon érveket, amiket már elmondtam. Csak néhány mondatot fűznék hozzá a kollégák számára, illetve a bizottság számára. Engedjék az, a, hogy azzal kezdjem, amit a bizottság mondott, hogy nincsen ö, veszély a ö, tehát maga az anyag nem veszélyes, mint olyan. A kockázat az anyagnak a használatával kapcsolatos ez egy olyan, amit az iparnak kell kezelnie, minimálisra csökkentenie. Azért ez nem csak az iparnak a feladata, hanem a politikusoknak is feladata, hogy a, minimálisra csökkentse a kockázatokat. Bizottságnak is a feladata, folyamatosan ezt tesszük. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan érv, ami azt igényli, hogy azt tegyük, amit mi javaslunk, az az, hogy ne kerüljön elfogadásra ez az anyag. Arról is van szó, hogy az élelmiszer adalékanyagokban bármilyen anyag használata előnyös kell, hogy legyen a fogyasztó számára. Ön ellenérveket próbált felhozni az ellen, amit én, jó magam és a kollégák mondtak, de semmiféle előnyt nem mondott, annyit, hogy esetleg talán olcsóbb termékek lesznek vele. Először honnan tudjuk, hogy olcsóbb lesz? Talán olcsóbb lehetne, mert nagyon rossz minőségű hús lesz, de hol a biztosíték, ezt nem is tudjuk kockáztassuk azt, hogy majd az termék előállító csinál, amit ő gondol, és adott esetben még nagyobb haszonra tesz szert. Nem látható az, hogy hol fog ezen nyerni a fogyasztó. Se hatástanulmány nem készült, se semmi adott esetben nyerhet, de még ez sem biztos. De még ha nyer is,